So you have a chance to take it away from ah, you when I want. It is a good feeling always. <laughs> Dear colleagues, I think uh, that we should start this first meeting after summer. I would like to welcome... Kedves kollégák, mindenkit üdvözölni szeretnék a szünet után. Elkezdjük a napirendi pontok taglalását. Az első napirendi pont a napirend elfogadása, és a napirend módosítását kell először elfogadnunk, a hetes pontot illetően a következőkről szeretném önöket tájékoztatni a napirenddel kapcsolatban. Ez Manescu asszony jelentése a transeurópai telekommunikációs hálózatokról. Ő tájékoztatta a titkárságot arról, hogy ma nem tud itt lenni az ülésen, hogy bemutassa a jelentés tervezetét, és azt kérte, hogy ezt az előadást a 26-os pont utánra tegyük majd, tehát erre a mai napon már nem kerül sor, hanem holnap 4 óra 30-kor kerülne erre sor. Feragut úr egyetértett ezzel, és az árnyék jelentés tevők is, tehát először kérem azt, hogy ezt fogadjuk el, a másik módosítás pedig a szavazásra vonatkozik. két szavazás vonatkozóan történt javaslat. Ezeket törölni fogjuk a napirendről. Az egyik a 13-as napirendi pont, a vidékfejlesztés, a második pedig a 15-ös, 16-os pontok törlése, a közbeszerzésre vonatkozik mind a két napi rendi pont. Ramona Manescu, mind a két jelentésnek a szerzője. Ezeket a szavazásokat októberben, október 10-én vagy 11-én bonyolítjuk majd le, és így a módosítókra is több idő lesz, illetve a jelentéstevők és az jelentéstevők is kérést intéztek hozzánk, hogyha nincsen más kérés a napirend módosításával kapcsolatban, akkor kér, kérem azt, hogy fogadjuk el ezeket a módosításokat az említett eh, két módosítást illetően. Ezzel elfogadtuk a módosításokat, az ülésünk eh, webstreamen követhető. Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az idő keretek csak indikatív jellegűek, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy mennyit vesznek igénybe az egyes pontok, illetve vannak be nem látható események. Kérem, hogy ezt mindenki vegye figyelembe. Áttérünk a kettes napi rendi pontra, ez pedig a június 21-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ezen ülések jegyzőkönyvei hozzáférhetőek, ezeket eh, eljuttattuk a képviselőknek, és mindig eh, ezeket elfogadottnak tekintjük, amennyiben az ülés végéig nem érkezik hozzánk felvetés ezekkel kapcsolatban. A hármas napi rendi pont a Regi Bizottság 2013-as évi ülésnaptár tervezetének elfogadása. Erről már volt eh, vita, és ezt is szétosztottuk, ezt az anyagot is szétosztottuk. Ha nem érkezik felvetés, ellenvetés mindezzel kapcsolatban, az ülés végéig úgy ezt elfogadottnak tekintjük. Amennyiben valaki ellenvetéssel élne, ezt szeretné mondani, hogy tőlünk telhetőt megtettük, minden tőlünk telhetőt megtettünk az ülés naptár kialakítását illetően, és akkor át is térnénk az elnök közleményeire. de ha megengedik, akkor ezt később tenném meg, és át is adom a szót Szimkellász biztos úrnak, hiszen neki négy kor pontosan távoznia kell a közlekedési bizottság ülésére további hezitálás nélkül át is adom neki a szót. A kollégáimat emlékeztetni szeretném arra, hogy a nyár előtt elkezdtük a vitát Markus Piper véleményéről, és a vita során megállapodtunk abban, hogy lesz biztos urat is meg szeretnénk hallgatni, hiszen ő felelős az Európai Hálózat finanszírozási eszközért, és lesz idő arra, hogy hozzá kérdéseket tegyünk fel. Parancsoljon Kállász úr, köszönöm szépen, én is köszönteni szeretnék mindenkit, kedves elnökasszony, kedves kollégák. Köszönetet szeretnék mondani önöknek a meghívásért, nagyon örülök arra, annak, hogy erre az eszmecserére sor kerülhet a Regi Szakbizottsággal, mindig eh, nagy öröm számomra, amikor itt lehetek a parlamentben, és elmondhatom véleményemet. Az elmúlt héten Barroso elnök eh, nyilatkozatában azt mondta Schulz eh, elnök úrnak azzal kapcsolatban, hogy kompetitívebbek kell, hogy legyünk, illetve európai szabályokra van-e szükségünk hogy az Európai Hálózat finanszírozási eszköz a következő több éves finanszírozási csomagban egy nagyon fontos eszköz, a pán-európai infrastruktúra fejlesztése. A célja a közlekedés, az energia és a távközlés összefogása, és nagyon fontos, hogy, hogy hozzáadott európai érték szülessen mindenből, illetve a belső piac igényeit kielégítse. A teritoriális, azaz földrajzi kohézió szempontjából nélkülözhetetlen ez a hálózat finanszírozási eszköz. A tagországok nem tartották ezt prioritásnak korábban, éppen ezért hoztuk létre, létre ezt az eszközt, amely kiegészíti a kohéziós politika eszközeit, és a bizottság 10 milliárd eurót irányzott elő erre az eszközre a CEF szabályainak megfelelően. Ez képezi a vitánk legfőbb részét, és szívesen eh, tisztázok bizonyos aggályokat az önökkel folytatott vitában. Szeretném felhívni a figyelmet a legfőbb jellem, jellemzőire, ennek az eszköznek, amelyre kiterjed a 10 milliárd eurós összeg. A 10 milliárd euró kizárólag olyan projektekre szánt, amelyek a kohéziót szolgálják a tagországokban. Ezen kívül az általános finanszírozásra is jogosultak a 21,7 milliárd eurós összegből a tagországok. A társfinanszírozási eszköz a kohéziós alap szabályainak megfelelően a 85%-ot irányozza elő, és a bizottság szeretné biztosítani azt, hogy az összes tagország, amely jogosult eh, erre az eszközre megkaphassa megfelelő részét a 10 milliárd euróból is. A bizottság olyan projekteket fog támogatni, amelyek a kohéziós alapból teljesítik a nemzeti allokációs célokat is. Mindez szerepel, a, szerepel a 11 áprilisában kiadott nem hivatalos bizottsági anyagban is, illetve Prágában a kohéziós tagországokkal folytattunk egy találkozót is, és ennek eredményeit elküldtük önöknek. Tudom, hogy vannak hiányos kapcsok is, és ezek a dél-kelet-európai összeköttetést érintik, hiszen a gazdasági növekedés szempontjából ennek jelentős következményei vannak. A múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy a kohéziós tagországok legfőképpen a közlekedési projektekre, amelyek nemzeti és regionális célokat valósítanak meg, koncentrálnak, és kevésbé a tágabb Európai Uniót érintő közlekedési projektekre, amelyek nagyon fontos európai útvonalakon igyekeznek elkerülni a dugókat. Szeretném ezek elébe menni a félreértéseknek. Én nem szeretném azt mondani azt, hogy vannak olyan tagországok, amelyeket jobban motiválják az európai érdekek. A TNT program sokkal inkább megfelelő a határokon átnyúló célokra. Nagyon szigorúak a kiválasztási szempontok, az érettség, a minőség és az európai hozzáadott érték megteremtése, a kiinduló pontok. Ezt az alapot szigorúan ellenőrizzük, és uh, a use it or lose it elv vezérli ezt az eszköt, hiszen nagyon fontos, hogy a projektek időben megvalósuljanak, az előre megállapodott eh, paramétereknek megfelelően, illetve minőségben készüljenek el. Ez biztosítja a legmagasabb szintű abszorciós kapacitást, illetve a TNT politikai célok hatékony megvalósulását. A 10 milliárd euró eljuttatás a kohéziós alapból az eszközt felé azért került kialakításra, hogy plusz ösztönzőket és pozitív körülményeket hozzunk létre a határokon átnyúló projektekhez, amelyek jelentős hozzáadott európai értékeket teremtenek. Ezen mechanizmus nélkül az eszköz nem tudna megfelelően hozzájárulni a kelet-nyugati kohézió megvalósulásához, hiszen az általános alapból, amelyre 28 tagország jogosult olyan feltételek alapján az erőteljes a versenyhelyzetet is jelenti. Érkeztek a megvalósítást illetően angályok is hozzánk a 10 milliárd euróval kapcsolatban, illetve a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Először is felmerül annak a kockázata, hogy elveszik a pénz egy része, hogyha erre az eszközre fordítjuk, olyan esetekben, ahol a projektek nem megfelelően érettek, illetve minőséget tekintve nem megfelelőek. A monitoring folyamat, a pénz eljuttatása szigorú szabályok alapján történik. Teljes mértékben eltökélt vagyok a nemzeti borítékok tiszteletben tartását illetően, viszont meg kell őriznünk a kompetitív folyamatot, annak érdekében, hogy minőségi projekteket tudjunk támogatni, amelyek hozzáadott európai értéket teremtenek, és a megvalósítása megérett projektek. A first come, first serve, tehát akik először nyújtja be a projektet, először kap támogatást, elve itt nem érvényesül. Szeretnénk biztosítani azt, hogy a nemzeti borítékokat úgymond mindenki tiszteletben tartsa, és éppen ezért a bizottság számos pontot azonosított a folyamatban, amelyek kapcsán számos intézkedést szeretne megvalósítani. A bizottság biztosítani fogja azt, hogy minden tagország megfelelő mennyiségű projektet alakítson ki, megfelelő minőségi standardok alapján, amikor pedig a javaslatok kialakításáról van szó. A TEN-T megvalósító hatóság szintén támogatni fogja a sikeres javaslatokat. Ami az alapfinanszírozását illeti, több tenderkírást fog készíteni a bizottság, amelyen kizárólag az alapokra fognak vonatkozni, illetve a kohéziós alapból származó 10 milliárd euró utalására. A tagországok továbbra is felelősek maradnak a projektek megvalósításáért, a központi menedzsment az eszköz értelmében kizárólag a projektek kiválasztására összpontosít majd, és nem jelent több bürokráciát. A projekt felelősei közvetlenül a TNT ügynökséggel lesznek kapcsolatban, illetve a bizottsággal Brüsszelben a bizottság támogatni fogja az ügynökséget, és ez a kapcsolat egy nagyon hatékony kapcsolatrendszer, és online módon elérhető az összes dokumentum. A javasolt 10 milliárd euró nélkülözhetetlen rész az Európai finanszírozási Eszköznek, nagyon fontos, hogy a TNT hálózat hatékony módon, módon valósuljon meg. A versenyhelyzet kialakítása szintén nagyon fontos a hatékony megvalósuláshoz, illetve a megfelelő infrastruktúra létrehozása is, hiszen Európának erre van szüksége. Nem arról van szó, hogy a kohéziós tagországoktól vesszük el a pénzt ezzel, hanem egy olyan összegről van szó, van szó amely az összes kohéziós tagország érdekeit és az Európai Unió egészének érdekeit szolgálja célja. A tárgyalások keretében, a több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalások keretében az Európai Parlamenttel együtt szeretnénk megvédeni az ambiciózus céljait ennek a finanszírozási eszköznek. Köszönöm szépen. Markus Piper, de rapporteur for... Most pedig most pedig szeretném megadni a szót Markus Piper, Pipernek, a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen biztos úrnak a felvezetést, és köszönöm azt is, hogy a mai napon a bizottság előtt megvitatja velünk ezt a kérdést, mert nyilvánvalóan számos kérdés merült fel a kollégák részéről, és ezek között számosan igencsak megalapozott kérdések is. Hogyha visszaemlékszünk, mi történt a nyári szünetet megelőzően, akkoriban az volt az embernek a benyomása, hogy szükség van erre az eszközre, mert ez európai érték többletet fejleszt, olyan közlekedési tengelyeket hoz létre, amelyek Európa különféle részeit összehozzák egymással, és az összes régió profitálhat ebből a koncepcióból. A kelet-európai részvevők a kohéziós alapok alapján de a nyugat-európai részvevők is nagyon fontos, kiemelkedő példának tartják ezt az eszközt, hiszen itt egy összeurópai érték többletteremtésről van szó. Azonban meg kell osztanom önökkel a kollégák aggodalmait is, akik amiatt aggódnak, hogy a verseny folyamatok során bizonyos országok sokkal előrébb vannak, mint a frissen csatlakozott tagállamok és éppen ezért a versenyfolyamatban bizonyos hátrányok érhetik őket. Éppen ezért nagyon érdekelne bennünket, hogy önök hogyan kívánják azt garantálni, hogy mindenki számára tisztességes, egyenlő kiindulási alapok legyenek, és hogyha lezárult az első szakasz, azok, akik nem tudtak lépni, nem tudták felhasználni a lehetőségeket, talán előnyben részesülhetnek egy második szakaszban. A tisztességes elbánás a tagállamok, illetve a régiók részéről egy nagyon fontos pont, és úgy gondolom, hogy a közlekedési bizottságba illetve a regionális bizottságban ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Nem szeretném megismételni azt, amit elmondott, meggyőzött bennünket, ami a társfinanszírozást illeti, a, akkor az a felajánlás, hogy az ügynökség hajlandó segíteni, a pénz célirányosan kell elkölteni. Nyilvánvalóan ismerjük ennek az állásfoglalásnak a tervezetét, amiben azt kértük, hogy a határégiókban, ahol még a nagyok a hiányosságok, azoknak még több lehetőséget kell kapniuk annak érdekében, hogy a régiók közötti azonos elbánás elve megvalósuljon. Itt szó van egy pályázati rendszerről, amelyet komolyan kell venni, és a második kérdés ez inkább technikai jellegű, és ezt is zárásként szeretném felvetni. A regi bizottságban majd beszélni fogunk az általános rendelkezés 84. cikkejéről. Itt már előzetesen kifejlesztettünk egy kompromisszumot, amely egyelőre még nincs kellően egyeztetve a közlekedési területen dolgozó kollégákkal, hogyha a mi törvényalkotóink itt októberben, novemberben sikerül elérniük egy kompromisszumot, hogyan lehet azt biztosítani, és ezt a kérdést föl kell saját magunknak is tenni, hogy a trialógusban a kompromisszum alapján, amelyet talán egy kicsit túl gyorsan találtunk meg az általános alapok keretében, hogyan tudjuk azt garantálni, hogy itt a közlekedési bizottságban és a regionális fejlesztési bizottságban olyan döntés szülesen, amely elfogadható a trialógus esetében is, tehát hogyha megegyezünk valamiben, októberben, novemberben, és végül is, hogyha elkerül a trialógusba, ott egy másik előzetes döntéssel szembesül. Ezt a kérdést kell föltennem a biztos úrnak is, és elnök asszonynak is, hogy ne hozzunk olyan előzetes döntést, amelyet azután esetleg a jövőben nem tudunk tovább fenntartani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Viktor Ostin. Sinának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Biztos úr, én azok közé tartozom a regi bizottságban, akik nagyon örültem ennek a találkozónak, hosszú ideje vártunk rá, és sajnos azt tudom mondani, hogy nem a legmegfelelőbb időpontban kerül erre sor, hanem egy olyan időszakban, amikor majd hogy a komplikációkat megelőzzük, a szavazás előtt tartottuk volna meg, de hála Istennek ezt ma tartottuk meg. Nagyon jó lenne az, és nagyon üdvözlendő, üdvözlendő az, hogyha nem lennének viták a tanácson, illetve a parlamenten belül, de vannak aggodalmak, hiszen néhány tagállam még mindig nem ért egyet, és a parlamenten belül is vannak problémák, és néhány olyan képviselő, akik azt mondják, hogy ezt az eszközt realistikus módon kell felhasználni, én ezt mindenképpen üdvözlöm, hogy az utolsó pillanatig képesek vagyunk rugalmasak maradni. Nagyon jó lenne, hogyha a bizottság részéről tisztességes válaszokat kapjunk annak érdekében, hogy tovább tudjunk haladni, és elérhessük a szükséges kompromisszumot a folyamat végén, hogy ne forduljon az elő, hogy felvizezzük úgymond a vitákat, és, és, és meg tudjuk hozni a megfelelő kompromisszumokat a trialógus keretében. Másodszorban hogy a DG Move milyen lépéseket szeretne javasolni annak érdekében, hogy a tagállamok intézményi és adminisztratív kapacitásait tudja fel, meg, feljavítani hiszen ez a legnagyobb problémája számos tagállamnak, hogy problémáik vannak az, az intézményű és adminisztratív kapacitásoknak hiszen a Moszkva nem hisz a könnyeknek, a parlament pedig nem hisz a szent ígéreteknek, hiszen olyat kell meghatároznunk, amelyet azután sikerül is megvalósítanunk. Melyek azok a jogi garanciák az intézményi és az administratív területeken, hogy a dolgok valóban be is fognak következni 2014. január 1-ével másodszorban, hogyha a bizottság be fogja mutatni, a 10 eh, milliárdos kohéziós alapon belül a projektek kiválasztási alapját és szabályait. Ismerni fogja a parlament ezeket a szabályokat, még, még, még mielőtt megszületne a kompromisszum. És most ugyebár beszélünk 10 millió euróról, amelyet el akarunk venni, ha tetszik, hanem sajnos a kohéziós alapot súlyosan érinteni fogja ez a 10 milliónak az elvétele, és ez meg fogja határozni a legmagasabb összegeket. Én hajlandó vagyok harcolni önökkel és a kollégákkal, de szükségünk van garanciákra. Ma számokról beszélünk, holott nincsenek még számok a több éves keretről, sem pedig a 2014-et követő költségvetés eh, bizonyos fejetejeiről, hiszen beszélünk itt 10 millióról az európai hálózatépítési eszközről. De mire van szükségünk? Szükségünk van egy megfelelő kohéziós eh, költségvetésre, és akkor ott van ez a 10 millió, amelyet elveszünk az európai hálózati finanszírozási eszköz érdekében. Nagyon fontos az, hogy a régiófejlesztési, regionális fejlesztési bizottságon belül meglegyen a megfelelő rugalmasság. Ha mi hajlandóak vagyunk a kompromisszumra, de adják meg számunkra az érdekeket. Köszönöm szépen, Vorzsú Vlaszaknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és akkor átérnék az anyanyelvemre csere. Köszönöm szépen, biztos úr. Szeretnék először is köszönetet mondani önnek azért, hogy bemutatta számunkra ezt az új eszközt, és nagyon világossá vált az, hogy ön nem tudta meg eloszlatni az összes aggodalmat és megválaszolni az összes eh, kérdést, de szeretnék itt néhány dolgot eh, megvilágítani, amivel kollégám nem foglalkozott. Első kérdés. Mit gondol a bizottság az Európai Parlament javaslatáról, hogy hozzárájuljon ehhez az eszközhöz, méghozzá olyan módon, hogy az egyes tagállamok számára fenntartott összegeket azokhoz igazítják, amelyek amely eszközök a kohéziós alapokból érkeznek, és a tagállamok felügyelete alatt vannak. A második kérdésem pedig az előttem szólóhoz kapcsolódik, méghozzá arról van szó, hogy a bizottság kész arra, hogy bemutasson szabályokat az új projektek kiválasztása során olyan projektekre, amelyeket ebből a 10 millióból fognak finanszírozni. És a következő kérdésem pedig az egyes tagállamok felkészültségére vonatkozik, hiszen hallottuk azt, hogy néhány tagállam nem rendelkezik a megfelelő elégséges kapacitásokkal, hogyan tud a bizottság segíteni azokon a tagállamokon, amelyek azzal küzdenek, hogy nem áll rendelkezésükre elegendő erőforrás és a 10 TNT ügynökség administratív kapacitásairól is szeretnék beszélni, hogy 8 millió euróról van szó, és ezt az összeget a jövőben 50 millióra kívánják felemelni. A kérdésem az, hogy nem okoz-e ez esetleg administratív káoszt Köszönöm szépen, kollégák, még öten vannak a hozzászólási listámon, hatan, heten, sőt nyolcan, és most lezárnám a hozzászólók listáját, 20 perc áll rendelkezésre arra, hogy föltegyék az összes kérdésüket, és a biztos úrnak arra, hogy válaszoljon, és arra kérem önöket, hogy ne megjegyzéseket tegyenek, hanem konkrétan költségeket. Köszönöm szépen, rövid tudok lenni van egy döntés a Regionális Fejlesztési Bizottságban, méghozzá az általános rendelkezéssel kapcsolatos szavazás, és a bizottság saját maga ezt úgy értelmezte, hogy a 10 milliárdot fel kell használni, és ők illetékesek tehát az általános rendelkezésre. Nem tudom, hogy a biztos úr tudja az, hogy nagyon sok kérelem érkezett, hogy ezt az eszközt teljes egészében töröljük, éppen ezért próbáltunk egy kompromisszumot találni, amelyet mindenki el tud fogadni, hiszen nagyon sokat dolgoztunk már ezen a dolgon, és végül is többséget is kapott. A biztos úr most csak a saját elképzelését mutatta be, de mi a helyzet, mit gondolnak a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményéről? Lát-e utakat, módokat arra, hogy egy közös kompromisszumot lehessen elérni, amely megfelel ennek a bizottságnak a többségi véleményét, és ami a parlamentben is képes a többség elérésére? Hiszen világossá vált, hogy nem csak a parlamentben vannak erős ambíciók arra, akik nem akarják egyáltalán ezt a hálózatfejlesztési eszközt, de a tanácsban is találkozhatunk ilyen véleményekkel, és ezzel kapcsolatos kompromisszummal kapcsolatban szeretném meghallgatni az ön véleményét. Köszönöm szépen. Biztos úr, több kérdést is szeretnék feltenni. A prezentáció első részében azt mondta, hogy 10 milliárdot, amit a kohéziós alapból vesznek ki, csak azok a tagállamok használhatják fel, amelyek erre egyébként is a kohéziós alap kedvezményezetjeként jogosultak lettek volna. De az Másrészt ott van az összes EU tagállam. Hogy tudja ön azt garantálni, hogy ezt a 10 milliárdot valóban 100%-osan csak kohéziós alapra jogosult országok használhatják fel? hiszen vannak nem hivatalos dokumentumok, non-paperek, és ezekben nincs elég garancia. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne a finanszírozási forrásokat összekapcsolni a CEF-ben. Hogyha egy projekt egyszerre kap finanszírozást eh, kohéziós alapból és eh, más eh, pénzügyi eszközökből, most ilyen többszörös finanszírozás esetében az EU e milyen szabályok alapján jár el? A kohéziós alap szabály alapján, vagy a first come, first serve, tehát aki először pályázik, az kap először pénzt. Azután beszélt arról is, hogy administratív költségeket ki kellene zárni az elszámolt a költségek közül, hiszen az új tagállamoknak nincs elég tapasztalata, és ezért nem tudnának igazából versenyezni a tapasztaltabb tagállamokkal. És végezetül a TNT stratégiai hálózatra vonatkozó kérdésem. Itt az összekapcsolási eszköz köz 2030-ig elsősorban az alaphálózat kifejlesztését szolgálná. Három feltételnek kell teljesülni, három tagállam kell, hogy részt vegyen ebben, és két határmenti szakasz is részt kell, hogy vegyen a pályázatban. Az az EU periférikus régiói kiszárjuk ezzel tulajdonképpen a társfinanszírozásból. Ezért erre szeretnék rákérdezni, hogy is van ez. Ugyanis, ha mondjuk egy olyan köz, közúthálózat létesül, amiben a projektben részt vesz EU kívüli tagállam is, akkor hogyan lehet finanszírozni az ilyen hálózatokat, tehát amelyeknek az a célja, hogy EU kívüli országok szakaszokat is összekössön EU-s tagállamokkal. Csak az EU belüli szakaszokra terjed ki a finanszírozás, vagy pedig lehetséges-e ilyen hálózatokat komplexen támogatni, legalábbis az EU külső régióiban. Nagyon gyorsan tegyük fel a kérdéseket. Angura kiszúr egy percben, másképpen a biztos úrnak nem marad ideje a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid, röviden szólni. Először is eh, elnök asszony, tisztelt biztos úr, eh, Piper úrnak szeretnék köszönetet mondani a munkaanyagért, amit elkészített. Ez nagy segítségemre volt eh, a megértésben. Én egész konkrét dolgokra szeretnék most rákérdezni. Itt van először is ez a 10 milliárd, amit a kohéziós alapból csoportosítanának át. Ez még hozzájön az 50 milliárdhoz, amit egyébként is a Connecting Europe az összekapcsolási eszköz kapna. Mi a helyzet a többi 40 milliárd, a CEF többi 40 milliárdjának semmi köze a kohézióhoz ilyen módon. A második kérdés, megint csak itt a kohéziós alapból, hogyha átcsoportosítjuk ezt a 10 milliárdot, hogyan tudjuk ezt elmagyarázni azokban az országokban, amelyekben mm, ennek az, amelyek megkaphatnák ennek az összegnek egy részét. Most viszont az lesz a helyzet, hogy ez a pénz átkerül a CEF-be, és akkor ezek az országok nem kapják, meg, kaphatják meg ezt a pénzt, és lehet, hogy olyan országok kapják, amelyek már egyébként is elég sok forrást kapnak, pont olyan időszakban, amikor az EU-ban a kohéziót ugye eh, nagyon próbára tesszük. És még valamit, eh, biztos hogy nagyon röviden részletek nélkül le tudnám mondani, hogy milyen fő vitapontok vannak jelenleg a tanácsban. Talán röviden eh, erről is beszélhetne, és akkor mi ezt meg tudnánk jobban vitatni. És még valami. Talán egy rövid értékelést is tudna adni arról, hogy milyen kockázatai ilyen projektek finanszírozásának. Marie-Thérèse Sánchez Schmidt következzék egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid és gyors lenni a kérdésemben. Az európai befektetés, ami a gazdaság, illetve közlekedési projektokat illeti, nagyon fontos a gazdaság szempontjából, és nagyon fontos, hogy legyenek olyan területek, amelyek nem kapcsolódnak más területekhez. Van egy általános jellegű kérdésem, de ez egy nagyon fontos kérdés. Milyen feladata lesz a regionális nemzeti szereplőknek a döntéshozatali folyamatban a jó koordináció a strukturális alapok között nagyon fontos, hogy jó legyen, hiszen el kell kerülni a megkétszereződést. Mit gondol ön erről a javaslatról? Ennek az alapnak hozzáadott értéke lesz, hogyha azokra a határokon átnyúló hálózatokra összpontosítunk, ahol még vannak hiányos kapcsok. Markus Piper a határokon átnyúló projektekre 30%-át próbálná előirányozni ezeknek, a, ezeknek az összegnek. A Perpignan Zseron területen belül hiányzik egy összekötetés, például Perpignan és Montpellier városa között, és mit gondolnak arról, ez az összekötetés valaha megvalósítható lesz-e majd ebből az összegből. Köszönöm szépen, kedves kollégák, akkor a biztos úré a szó. Elnézés, hogy ilyen kevés időnk van, a közlekedési szakbizottságban is várnak rám. Nos, úgy gondolom, hogy hát valóban korábban jöhettem volna, és akkor válaszolhattam volna minden kérdésre, hiszen eh, nagyon jól jó ismereteim vannak, és tudom, hogy miről beszélünk. Amennyire tehát tudom, a regionális, illetve a közlekedési szakbizottságok beli kollégák dolgoznak a kompromisszumon, és nagyon örülnék, hogyha sikerülne megteremteni a kompromisszumot. Most ebbe az irányba haladunk, és ezt önök is támogatják. Általánosságban azt tudom mondani, hogy az összekapcsolási eszköz bizottság javaslata volt. Többen rákérdeztek erre a 10 milliárdra. Hát itt egy 50 milliárdot eh, szántunk közlek eh, közlekedésen kívül más eh, területekre is, 35 jut ebből a közlekedésre, és 32 milliárd jut a közlekedésre, és ezen belül van ez a 10 milliárd. Az összes többi terület a tenté költségvetésében van benne, a Connecting Europe-on belül, a költségvetés más részeiben. És sok pénz van még a strukturális alapokban is, ami, amely összközök szintén felhasználhatók erre a célra. Itt most erről a 10 milliárd kohéziós pénzről beszélünk folyton. Az alap filozófia, az alapkérdés az, hogy ezt elvesszük a kohéziós pénzekből ezt a 10 vagy hozzátesszük. Szerintem hozzátesszük a kohéziós pénzekhez. És ez nagyon fontos hiszen nem tudjuk még, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások mit fognak eredményezni. De én azért támogattam és támogatom ma is ezt, mert ezzel az eszközzel valóban össze tudjuk kapcsolni e, nyugati, a keleti, északi, déli országokat, ami olyan kapcsolódásokat, infrastruktúrát, hálózatokat tudunk megépíteni, amik ennélkül a pénzekül nem e, lenne lehetséges. Ezt sokszor halljuk, hogy hát elveszünk pénzt a kohéziós alapból, ezt a 10 milliárdot onnan elveszük, és ezt el fog veszni. Hát ahogy mondtam, néhány kérdésre azt válaszolnám, hogy ezt az anyagot azután alkottuk meg, amitán Prágában volt találkozó. Nagyon fontos elemeket tartalmaz ez az anyag a tekintetben, hogy hogyan tudunk segíteni az országoknak, lebonyolítani a projekteket, hogyan segítünk az administratív nehézségek leküzdésében. De azt persze világosan kell látni, hogy nem a bizottság az egyetlen, szervezet, amely az adminisztratív munkát végzi. A tagállamok részéről is meg kell, hogy legyenek kötelezettségvás, elkötelezettség, erőfeszítéseket tegyenek, és megvalósítsák a projekteket. De hát valóban ennek a dokumentumnak a hatodik oldalán nagyon részletesen leírjuk mindezt. Készen állunk tehát arra, hogy segítsünk a nehéz helyzetben lévő országoknak. Szeretném még kihangsúlyozni azt is, hogy a tanács tulajdonképpen már kétszer vitatta meg ezt a kérdést, márciusban és másodszor júniusban. Márciusban a tanács elfogadta az úgynevezett általános megközelítést a TEN T útmutatásokról. Ez, ez egy lista, a prioritások listája, amit a tagállamok elfogadtak. És hogyha azt hiszik, hogy ez könnyű folyamat volt, hát akkor valószínűleg tévednek. Két év nagyon kemény munkája van ebben, és most elkészült egyfajta térkép. Azután júniusban a tanács elfogadott egy részleges meg általános megközelítést eh, az összekapcsolási eszközről, a Connecting Europe Facility-ről, és ez is nagyon világos. Eh, ezzel kapcsolatban is megvan a megegyezés eh, a, arról, hogy hol vannak a koridorok, melyik koridorok lesznek a prioritások. És a kérdés az, hogy ki tudjuk-e még egészíteni valamivel a CEF-et? Hát természetesen igen, hiszen hát végül is 20 ezer eurót kap mindegyik projekt. Nem, nyilván, hogy kell, hogy valamire koncentráljunk, hogy legyen valami stratégiánk, és ennek alapján járjunk el. Nagy-nagy vita folyt. Ugye mindenki akart még valamit ehhez hozzátenni, még más határ régiókat, vagy átkerőhelyeket is felsoroltak de végül is összeállt egy stratégiai hálózat, többé-kevésbé összhangban azzal, amilyen az eredeti javaslat volt. Természetesen majd a e, folyamat hátralévő részében is még sok lesz a vita, de kérem, értsék meg, hogyha hogyan is fogalmazzak, e, hogyha ezeket a milliárdokat most rendelkezésre bocsájt, látjuk, hát ez tulajdonképpen szerény összegekről van szó. A bizottság mindig is azt mondta, hogy 2008 és 2011 között a e, bizottság 4,5 e, trillió, e, vagy billió, billió, billió eurót adott pénzügyi támogatást a pénzügyi szektornak itt most sokkal kevesebbről van szó. A legfontosabb kérdés, ami aggasztja önöket is, és Lengyelországot, és néhány más országot, az, hogy tisztességesen az elosztás, a pénzek elosztása, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ez a, ezt a 10 milliárdot ne csak egy nagy projekt kapja meg, és akkor a többiek meg ott állnak majd pénz nélkül, nagyon fontos projektjeik nem tudják megvalósítani. Hát keményen dolgozunk, és Prágában is elmondtam, a, az önök kompromisszum felé mutató törekvése ebbe az, irány, és ebbe az irányba mutat. Egyfajta földrajzi egyensúlyt is meg kell teremteni. Először is, hogyha amikor a, ugye a kohéziós pénzeket átvezetjük a cef akkor a kohéziós szabályok vonatkoznak majd ezekre a pénzekre, és nagyon szigorú szabályok. Ez szerintem elfogadható, és még csak egy dolog van. Egy nagyon fontos kérdés maradt fenn, mégpedig az, hogy hogyan történik ezeknek a pénzeknek a kezelése a bizottság javaslatában. Itt egy dolgot mindenképpen szeretnék leszögezni. Igen, nyilván arányosság elve alapján szeretnénk eljárni, és azt mondjuk, hogy nagy prioritást fognak kapni a nemzetek számára nagy jelentőségi projektek, ahogyan Lewandowski kollega is ezt elmondta. Tehát itt közös az álláspontunk. Önök bíráltak minket, és elismertem, hogy igen, hát a bizottság is volt, ahol nem teljesen egyértelműen dolgoztak ki a rész, az összes részletet. De most már egységes az álláspontunk itt a bizottságban, és szerintem önökkel is sikerül megtalálnunk a kompromisszumot. Sok mindent megtehetünk még, hogy megőrizzük a földrajzi egyensúlyt, de amit nem tehetünk, az az, hogy létrehozunk a Connecting Europe facility belül egy másik kohéziós alapot. Ugye a döntéshozók úgy döntettek, hogy ugye a kohéziós pénzek a kohéziós alapban vannak, ne keltsünk olyan illúziót, hogy egyrészt ugye ott vannak a kohéziós alappénzei, ami sokkal több, mint ez a 10 milliárd, és azután a CEFEN belül is van kohéziós pénz, aminek e, a kohéziós alaphoz semmi köze, ami egy más fajta logika mellett kerül felhasználásra, amit határon átnyúló nagy projektek finanszírozására kell ezeket fordítani. Tehát készen állunk arra, hogy megvitassuk megosztassuk önökkel a részleteket arról, hogy hogyan tudjuk megőrizni a földrajzi egyensúly, de nem lehet a CEF-en belül létrehozni egy második kohéziós alapot. Ez a legfontosabb üzenetem. És azt hiszem, hogy kompromisszumokat fogunk találni, és mindenki elégedett lesz. Köszönöm szépen, biztos úr. Úgy tudom, hogy önnek most el kell menni. Akkor szeretném megköszönni, hogy itt volt és részt vett a szakbizottság ülésén. Konstance? Egy kérdés, csak egy kérdés, hogy tegyek fel. A bizottság, az Európai Bizottság javaslata volt az, hogy a kohéziós alapból ezt a pénzt áttegyék a CEF-be lehetett, meg lehetett volna növelni a CEF költségvetését, és akkor világos lenne az, hogy a parlament soha nem egyezne bele, alatt csökkentsék a kohéziós politikára szánt pénzeket. Önök most kompromisszumra törekednek, de nem lehetett volna rögtön nemet mondani? Tehát ő most elfogadja, hogy a pénz egy része a kohéziós alapból jön. Pedig hát a kohéziós alap teljesen más, mint a közlekedés finanszírozását szolgáló alapok. Hát nem tudom, mondja biztos, ahogyan már elmondtam, elmagyaráztam, az a véleményem, amit elmondtam, és hogyha ez nem elfogadható, nos, még egyszer mondom, enélkül az eszköz nélkül nincs más olyan eszköz, aminek a felhasználásával lehetne eh, segíteni a kohéziós országok és a nem közi kohéziós országok infrastruktúrális összekapcsolását. Ezért kell ez az eszköz. De hogyha ezt eh, a kohéziós szabályok alapján fogjuk felhasználni társfinanszírozásban, ami persze kulcsfontosságú, Kell, hogy legyen egyfajta általános képünk, és a tagállamok többé-kevésbé ebben már megegyeztek, amikor elfogadták az általános megközelítést. Tehát vannak transeurópai hálózatok, és a transeurópai hálózat, amely lefedi a kohéziós országokat, ez egy különleges finanszírozási eszköz. Kedves kollégák, még egyszer akkor köszönetet mondok a biztos úrnak, mi pedig egy-két másodperc múlva folytatjuk az ülést. Uh, with this, I would like to move to point six on our agenda, which is actually the continuation of the discussion. Áttérünk a hatos napi rendi pontra, ez az Európai Hálózat finanszírozási eszköz. A vélemény előadója Markus Piper. Úgy gondolom, Markus, hogy te már megtartottad a bevezetődet, de ha mégsem, akkor egész is ki. Ez nem így gewonnen, ne? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztos néhány bizonyos kérdéseket tisztázott, legalábbis véleményem szerint. Ezeket a pénzeket kohéziós szabályozások alapján kell szétosztani, és ő elmondta azt, hogy az első szakaszban úgymond nemzeti szabályok érvényesülhetnek a szétosztási kulcs alapján. Ezek, ezekhez joguk van a tagországoknak. Kallasz ezt preferálta, és azt gondolom, hogy ez pozitív. Ő azt mondta, hogy azok a projektek, amelyek a nemzetállamok számára a legfontosabbak, ezeket a bizottság el fogja majd fogadni. És egy további ígéret, amely elhangzott, nem szabad egészen olyan messze mennünk, mint ahogy ezt Krél asszony néhány megjegyzéséből érezhettük. Egy új eszközről van szó, és egy olyan eszközről, amely versenyszabályokra alapszik. Hogyha ezt mi tönkretesszük teljes mértékben, akkor ezzel semmit nem értünk el, és business as usual-re térünk ezzel vissza, és nem alakítunk ki ösztönzőket, ez pedig azt gondolom, hogy nem lehet a célunk. A kohéziós alapnak ezen pici részét innovatív célokra kell megpróbálunk felhasználni. Hogyha ezek a szabályok, mindazok a szabályok, amelyeket a bizottság hajlandó megváltoztatni, a mi szempontjainknak is megfelelnek, akkor én a kollégákat arra szeretném kérni a másik oldalon, azaz a bal oldalon. Tehát kérem őket arra, hogy ezzel értsünk egyet. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a központi igazgatás nem valósul meg, a kohéziós alapokban marad mindez, és ezzel nem fogjuk tudni elérni ezt a dinamikát, ami a célunk volt, ezt pedig én nagyon sajnálatosnak tartanám. de még nem szeretnék elébe menni a végső jelentésnek, és a kollégák közül minden bizonyos sokan még módosítókat fognak majd benyújtani. Köszönöm. Kedves kollégák, mielőtt megkérem az elnyékjelentéstevőket, hogy reagáljanak, szeretnék én magam is reagálni a kollégák felvetéseire, szerint a TRAN és a REGI között kompromisszum van születőben, természetesen, amíg én vagyok ennek a bizottságnak az elnöke, nem fogunk egy olyan kompromisszumot kilakítani, amit ez a szakbizottság ne fogadott volna el. Tehát júliusban fogadtunk el egy kompromisszumot, amelyben új kompromisszum születik, úgy ezt itt a reggiben meg kell, hogy szavazzuk majd. Tehát kérek mindenkit, hogy ne aggódjon. Viktor Sedóként hozzá szeretnél szólni? az árnyékjelentéstevőket megkérném arra, hogy ne beszéljünk mindenről a CEF kapcsán, hanem reagáljunk arra, amit hallottunk. Ramona Manescu, Karim Madeli szintén nincs. Olgyi, szeretnél hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök asszony szeretném hívni a figyelmet arra, hogy üdvözlöm az anyagot, amely kiegészíti a vitánkat. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy erőteljesebben kell összpontosítanunk a határokon átnyúló projektekre, illetve a határokon átnyúló régiók projektjeire. Ez 30 et teszi ki majd az eszköznek, tehát 30 et a rendelkezésre álló pénzösszegnek a határmenti régiókba kell befektetni. Én meg szeretném kérdezni azt, hogy a jelentéstevőnek van-e elképzelése arról, hogy ezt az alapot hogyan koordináljuk a koordinációs alappal, annak érdekében, hogy ez biztonságos legyen. Köszönöm. Viktor, szeretnél árnyék jelentéstevőként hozzászólni? A magyarázó nyilatkozat után, amit a bizottságtól hallottunk, úgy érzem ezzel kapcsolatban nem lehetünk elégedettek. Megpróbálom a véleményet egy kicsit tompítani. ami a 30%-ot illeti a határokon átnyúló dimenzióra. Én már korábban elmondtam azt, hogy két korlát van itt. Vannak olyan tagországok, amelyeknek ez a problémája már megoldott, és vannak más tagországok, amelyek nehezebb helyzetben vannak. Tehát nekik inkább szükségük van a támogatásra, nagyobb rugalmasságra van szükségünk annak érdekében, hogy a tagországok el tudják fogadni ezt a végső eszközt a saját igényeiknek megfelelően. Hogyha hiányzik a rugalmasság, akkor a tagországok felől csak ellenállásra számíthatunk, hiszen úgy fogják értékelni a mechanizmust, hogy ez túlságosan megszorító jellegű. Mert én azt kérném, hogy legyünk rugalmasabbak, ami a borítékokat illeti, de remélem, őszintén szólva, és megpróbálom ezt nem folyton megismételni, de nagyon remélem, hogy megszületik az a kompromisszum, amire nagyon szükségünk van. Nem utópiákról beszélünk. Az utópia sehol nem létező hely, tehát ide nem szeretnénk eljutni. Nagyon fontos, hogy a CEF kapcsán kompromisszum szülessen. Tehát a reggiben elfogadott kompromisszumból kell kiindulnunk, hiszen ez az alapja bármilyen kezdetnek is, ami a kialakítást illeti, illetve a kompromisszum azonosítását illeti. Tudom, hogy már létezik egy javaslat, amely nagyon is összhangban van az én korábbi módosítómmal. Személy szerint egy önző érdekből vezéreltetve én örülök, de rugalmasságra van szükség, hajlandóságra és politikai támogatásra. Minden politikai frakcióban, hiszen ha politikai frakciók ragaszkodnak a saját megközelítéseikhez, akkor megosztottság lesz, hiányzik majd a rugalmasság a bizottság részéről, sem fogjuk ezt tapasztalni, és ez a tanácson belüli vitákhoz vezethet kompromisszum tulajdonképpen egy intellektuális feladat. Kérem tehát, hogy fogadjunk el egy kompromisszumot, amit kompromisszumot, amit az én frakcióm javasolt, és Konstanca javasolt, én ezzel egyet tudok érteni, de abba, abból kell kiindulnunk, amit az általános szabályozás értelmében elfogadtunk. Mindenkinek rugalmasságot kell tanúsítania, és más nyelvezetet kell tapasztalnunk a MUV főigazgatóság részéről is. Cornélia nincs itt, John Beton, tevőként nem akar hozzászólni, Joachim Cellá parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! A rövid idő miatt nem tettem fel kérdést a biztoshoz, de Bosztinárió kollégához csatlakozom, a bizot, biztos újból nem értette meg a problémánkat, és nem tudtuk továbbvinni a vitán. Markus Piper jelentése nagyon jó alapot képezhetett volna, konkrét javaslatokkal, jó alapja lehetett volna a konkrét további munkának, és annak, hogy valami konkrétat mondjunk el arról, hogy mi a célra a Connecting Europe eszköznek, ami a 10 milliárd eurót illetve a kohéziós alapból, vannak itt még további kérdések, és a Connecting Europe eszköz nem csak finanszírozási eszköz, hanem facilitásként is értelmezendő egy intézményről van itt szó, minden bizonyal személyzetre is szükségük lesz, hogy mennyi személyzetre, ezt nem tudjuk, de a személyzethez pénzre van szükség, honnét kerül elő ez a pénz, a bizottsági személyzeti költségvetésen belül fogják ezt átcsoportosítani, illetve e, e, több pénzt kell a bizottságnak majd rendelkezésre bocsájtani az egyes ügynökségek kapcsán is. Ez egy gyakorlati kérdés különböző tagországok véleménye alapján kiderült az, hogy a az eszköz kialakításával, illetve azokkal a lehetőségekkel, amelyeket ez az intézmény képvisel majd, még nem is foglalkoztak. Hogyha megnézzük, hogy a közlekedési eszközöknek a célja a transeurópai hálózatok bővítése a vasúti közlekedésben, akkor itt különböző tagországi vasúti ügynökségeket látunk, különböző infrastruktúra üzemeltetőket. Nekik kell először egy asztalhoz leülniük, hiszen nekik vannak hosszú távú befektetési terveik. És nagyon gyakran nem fordulnak a, transeurópai hálózatokhoz, hiszen ezt mi évtizedek óta építjük. Markus Piper pedig a határokon átnyúló közlekedésre és közlekedési hálózatokra utalt. Én ezt támogatom, hiszen itt vannak a legnagyobb hiányosságok a transeurópai hálózatokat illetően, hiszen az infrastruktúra üzemeltetői azokra a hálózatokra, azokra a szakaszokra összpontosítanak, amelyek pénzt hoznak, tehát az ország belsejében levőkre és a nagy infrastruktúra üzemeltetők még egymás között is konkurálnak egymással. Tehát itt gyakorlati felvetésekről van szó, szóval a megvalósítást illető, illetés, itt válaszra van szükségünk. Egyébként én látom a jó szándékot, de ami a teljes projekt megvalósítását illeti, az európai határokon átnyúló közlekedés megvalósítását, amely független a fizikai vagy állami határoktól, nagyon fontos, hogy ebben tovább lépjünk, de ha mindez így marad, akkor nem fogunk tudni tovább lépni. Köszönöm szépen, eh, Joachim François Lefonzi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány megjegyzésem van a jelentéssel kapcsolatban. Ez a jelentés nagyon érdekes, eh, nagyon is megalapozott pontokat követ. Az európai prioritásoknak kell vezérelnie a nagy beruházásokat, ez egy jó elgondolás. Emlékeztetnék arra, hogy nem csak a határokon átnyúló aspektusra kell összpontosítani, hanem a módozatokra és a közlekedési módozatokra. Meg szeretném tudni azt, hogy a bizottság tervezi -e ezeket a prioritásokat bevonni tehát az olyan közlekedési módozatokra is kiterjeszteni, amelyek kevesebb széndiokszidot bocsátanak ki, illetve kevésbé energiaigényesek, ami az infrastruktúrát illeti. A tengeri hajózást is értem itt, a balkáni térségben például. Litvánia, Észtország, stb. is érintettek. Ebben nagyon sok megoldást lehet itt találni a tengeri útvonalakon. Tehát itt nem csak infrastruktúrális kérdések merülnek fel, hanem bizonyos kapcsok kialakítása hosszabb időn keresztül, ami a gazdasági megvalósíthatóságot illeti. Meg szeretném kérdezni, hogy ezekre az opciókra kitére a bizottsági projekt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Wojciech Wolenicek. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, emlékeztetnék arra, hogy a mikroregionális politikáról már volt vita mandátumunk elején, és a bizottság és a tanács mindketten azt mondták, hogy ellenzik a makrorégiókra alapuló politikákat és gazdaságot. A parlament ugyanezt mondta, nagyon sok szkeptikus véleményt hallottunk, és nagyon sokan ellenezték a közös és kialakítását az ilyen típusú fellépésekhez. Tehát olyan akciók esetében, amelyek nem egy vagy egy országot érintenek, hanem többet is. A makroregionális politikákat különböző néven illették. Én azt gondolom, hogy ez a projekt nagyon érdekes. Természetesen vannak aggályok, és van egy kérdésem Márkuszhoz és a bizottsághoz. Milyen hatékonysággal tudják majd ezt a 10 milliárd eurót különböző projektekre fordítani a kohéziós alapokból? Vannak-e kutatási eredmények arra vonatkozóan, hogy hány munkahelyet várhatunk mindettől? A kohéziós politika, különösen a válság idejében fontos, hogy a munkahelyteremtés célját szolgálja. Tehát a 10 milliárd euró, amelyet kiveszünk a kohéziós politikából és az említett projektekre fordítjuk, milyen hatékonyságot mutat majd az elkövetkezendő időszakban, illetve ami a munkahelyteremtést illeti Európában. És még egy felvetésem van, ezt már hallottuk. Engem érdekelnek a költségek is. Én itt az administratív költségekre gondolok a 10 milliárd euró elköltésénél. Azt tudjuk, hogy a kohéziós politikában eh, mik, az, mik ezek a költségek, illetve négy tagország részéről mik ezek a költségek, mert szeretnék adatokat kapni annak érdekében, hogy összevethessük ezeket a területeket. Azt gondolom, hogy ezek lettek volna a kulcsfontosságú kérdéseim. Köszönöm, Meri Terez. Nagyon gyorsan, még egyszer meg eh, ismétlem a kérdésemet, hiszen a biztos úr ezekre nem reagált. Milyen implikáció le lesznek a projektek megvalósításának, illetve a különböző helyi, regionális szinten a döntéshozatalban milyen módon folynak bele a regionális, helyi és nemzeti szereplők, ami pedig a 30%-ot illeti a határokon átnyúló projektekre, hogyan tudunk itt rugalmasságot megvalósítani, hiszen az összes határmenti térségnek nem ugyanolyanok a, az érdekeik. Az én térségemben gyakorlatilag már a projekt végénél tartunk például. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy más nem kért szót. Márkusz parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az érzésem, hogy néhány kolléga azt várja tőlem, hogy én töltsem be a bizottság szerepét, de ezt nem tudom megtenni. Néhány pontot, amelyet felmerült, megpróbálom majd a jelentésemben összefoglalni és megpróbálom ezeket úgy összefoglalni, hogy a közlekedési szakbizottság kollégáival meg tudjunk állapodni, annak érdekében, hogy ne legyen érdek ellentét, amelyet majd a plenárison kell megvitatnunk. Úgy gondolom, ahogy a kollégia is ezt megfogalmazta, nagyon fontos, hogy kompromisszumot találjunk, és az első lépések már meg is történtek, ami a szocialistákat illetve a Bostinári úr javaslatát, és az én jelentésem is utal a különböző szakaszokra. Miért is ne sikerülhetne regiként egy adott folyamatban megállapodnunk? Néhány kolléga feltette a kérdést, hogy ezt konkrét módon hogyan tudjuk elképzelni, az a kolléga ki is tért erre. Elképzelhető az, hogy egy első szakaszban például a nemzeti borítékokat, tehát a nemzeti elosztást vesszük alapul. Minden egyes tagország ott figyelembe veszünk, az elméleti kohéziós alapokból kapott finanszírozásával együtt, illetve azt az összeget veszük alapul, amelyből ők projekteket tudnak megvalósítani. Természetesen pályázni kell bizonyos szempontok alapján, és természetesen lesznek olyan tagországok is, amelyek nem lesznek sikeresek. De van majd egy második szakasz, és ebben a második szakaszban én úgy képzelem, hogy azok a tagországok, akik a második szakaszban a kiírás kapcsán eh, nem léteztek, nem kaptak előnyt, itt most előnyt kaphassanak. A technikai szempontból eh, ez hogy történik, azt nem nekünk kell kialakítani, nekünk kell az igazságosságot garantálnunk, és további kérésekre is tudok itt még válaszolni, például Mari Terez kérdését illetően. Tudom, hogy nagyon nehéz a határmenti eh, térségek között ide-oda számítgatni, de nem én vagyok az a tisztviselő, akinek ez volna a feladata. Azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban az a feladatunk, hogy az alapfilozófiát eh, valósítsuk, meg szeretnénk erősíteni határmenti térségeket, és az, hogy ez az egyes esetekben hogyan működik, ezt a bizottság szakértőire kell, hogy bízzuk. Végezetül pedig volt csak kollega felvetésére reagálok ha az eszközök hatékonyságát illetően. Azt gondolom, hogy amit a bizottság most javasol, az nem sokkal hatékonyabb. Tehát nincsen túl sok európai intézkedés itt egy értelmes, fenntartható történetről van szó, hiszen hogyha egy euró, amelyet Európa kezébe eh, vesz, ebből 5 eurónyi értéket teremt, ha megnézzük az Európai eh, Befektetési Bank finanszírozási eszközeit, akkor ez azt jelenti, hogy ennél az eszköznél jelentős esélyünk van, és meg tudjuk valósítani ezeket a fontos feladatokat. Hogyha ezáltal a lengyel régiók elérhetősége, vagy bolgár régiókba való eljutás könnyebbé válik, és ez a gazdaságot is erősíti, akkor ez nagyon jó, és természetesen ez volna az alapfilozófiája ennek az eszköznek. Én pedig nagyon örülnék annak, hogyha reggiként kompromisszumot tudnánk találni. Köszönöm. Thank you very much, Markus. Köszönöm szépen, Markus. Most el kell döntenünk, hogy meddig lehet benyújtani módosítókat, de még mielőtt ezt elmondanám, Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezt, és ezt júliusban is elmondtam, hogy nagyon rövid az idő, szeptember 19-e dél, déli 12, ez azt jelenti, hogy holnap után déli 12-ig van erre lehetőség. Köszönöm szépen, lezárom ezt a pontot. A következő pont a napi renden, változtattuk a napi rendet, ha emlékeznek, a következő a 26-os pont, méghozzá itt Rosszának szeretném megadni a szót az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról. Köszönöm szépen! Ami a következő programozási időszakot illeti, a bizottság arra tett javasolatot, hogy jól működő projektek szülessenek, és itt ez integrált eh, tenger, tengerügyi politikáról van szó, és le kell építeni ugyebár a fölösleges bürokráciát. Szeretnék eh, nagyon röviden foglalkozni az állásponttal. A bizottság eh, pozitív módon állt hozzá ezen parti régiók támogatásához, és ahogy olvashattuk a jelentésből, és ez nagyon fontos kérdés, hogy javítsuk azoknak az embereknek az életkörülményeit, akik ezekben az övezetekben, tengerparti övezetekben élnek. És hogyha megnézzük a halászat, a halászati ágazat pénzügyi helyzetét, a akkor azt is látnunk kell, hogy vannak a halászatnak további új területei is. Éppen ezért újra kell definiálnunk ezt a tevékenységet azért, hogy a valóban fontos halászati tevékenységek kerüljenek itt a középpontban, és javítsuk az érintettek foglalkoztathatóságát. Na most, ami a halászati erőforrások menedzselését illeti, itt pozitív változásokra számolunk, és szeretnénk itt a feleslegeket csökkenteni, és itt egyetértünk, ebből a szempontból egyetértünk a bizottság álláspontjával, viszont nem értünk egyet az időszakos támogatások megszüntetésével, hiszen ez nem szolgálja a halászati tevékenységek javítását, különösen akkor, hogyha kritikus helyzet alakul ki a halászati tevékenységben. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt a támogatást meg kell tartani, éppen ezért elutasítjuk azt, hogy ezt a mechanizmust eltöröljék. Itt szükség van egy átmeneti időszakra, még mielőtt bármit is elfogadunk. Ezen túlmenően a bizottság kevésbé foglalkozik olyan gazdasági kérdésekkel, mint a hosszú távú továbbképzés, vagy az alternatív foglalkoztatás olyanok számára, akik a halászati ágazatból már nem tudnak megérni, tehát olyan személyek számára, akik már nem képesek a halászatból megélni, gondolok itt olyan, olyan kérdésekre, mint a korengedményes nyugdíjazás, illetve hogyan járul hozzá a halászati ágazat a klímaváltozás elleni küzdelemhez, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a hajtóművek energiahatékonyságát tudjuk javítani, és ilyen módon is hozzájáruljon a halászat a klímaváltozás leküzdéséhez. Ami pedig az új generációt illeti, ez is egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell nagyon sokan rendkívül drámai helyzettel szembesülnek az elmúlt években természeti katasztrófák vagy a tengerparti régiókat érintő súlyos környezetszennyezések következtében, és jelenleg nincsenek specifikus eszközök arra, hogy ezeket hogyan lehet kezelni. Éppen ezért fontosnak tartanám, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozunk, és legyen speciális támogatási lehetőség arra, hogy hogyan tudjuk felvenni a harcot az ilyen jellegű eseményekkel. Mindenképpen szükség van a definíciók bővítésére is, hiszen látjuk azt, hogy vannak olyan kérdések, amelyek különféle módon érintik a halászatban dolgozó különféle csoportokat, gondolok itt biztonsági kérdésekre például, vagy például a kisüzemű fise, ö, ö, halászatra, ez is egy nagyon fontos kérdés, amelyel feltétlenül foglalkozni kell a jelentésben ami a halászati jogok átadás, átadhatóságát illeti, ez is egy olyan kérdés, amivel feltétlenül foglalkozni kell. Más ágazatokban megvizsgáltunk hasonló kérdéseket, és szeretnénk megtartani a 2019 után is a támogatásokat, különösen ami a tonhalakat illeti, illetve a mikrovállalkozásoknak adott támogatásokat, hiszen a nagyvállalatok azok, amelyek valóban képesek megfelelni ezeknek a kihívásoknak és alkalmazni az innovációt. Ebből a szempontból sokkal szélesebben kell értelmezni ezeket a kérdés, kérd, kérdést. Nagyon sok kérdéssel egyetértek, amit a bizottság felvetett, viszont vannak olyan kérdések is, amelyeket ismételten át kell tekintenünk, és amikor európai alapok létrehozásáról van szó, akkor úgy gondolom, hogy a következő finanszírozási időszakban is ezeket fel kell tartani. Ami a módosításokat illeti, a előadás, a véleményem további jobbítása érdekében ezeket is szívesen fogadom, és akkor kérem most az árnyék jelentéstevőket arra, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék először is gratulálni ehhez a munkához. Nagyon fontos munkát végzett el Róza, és nagyon technikai jellegű kérdésekkel is foglalkozunk, és nem mondhatjuk azt, hogy a tenger, tengerügyek vagy a halászati ügyek egyszerűek lennének, hiszen itt a környezetet kell fenntartanunk, a foglalkoztatást kell fenntartanunk, és úgy gondolom, hogy itt egy speciális logikára van szükség, hiszen nagyon sok állatfaj a kihalás szélén van, és ez súlyosan érintheti a halászati tevékenységeket és az abból élőket. Hogyan tudjuk akkor megakadályozni ezt a nagy szociális el, el, problémát, hogyan tudjuk a tevékenységeket eh, tovább erősíteni, és hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy a kis eh, halászok kiszoruljanak a piacról, és hogyan tudjuk azt is megakadályozni, hogy eh, állatfajok ne kerüljenek a kipusztulás szélére. Ez egy óriási kihívás. Nagyobb mozgásteret kell biztosítani a régiók számára, hogy ők tudják eldönteni, hogy fenntartják-e a halászati tevékenységet, hiszen ők látják legjobban saját helyzetüket hogy a halászat ne csupán csak azt jelentse, hogy a tengert szennyezzük. Nagyon sok régióban a tengerek szennyezése súlyos problémát jelent, egy minőségen alapuló modellt kell támogatnunk, a tudás felhasználását kell támogatnunk, a fenntarthatóságra kell összpontosítanunk, és megfelelő kutatási alapokat is biztosítani kell a nemzeti hozzájárulást és támogatást is rugalmasabbá kell tenni a hajóflották modernizálása érdekében. A frakcióm nevében én a fenntartható és a jó minőségű halászatot szeretném előtérbe helyezni. Egy axiomát szeretnék itt eh, még egyszer kihangsúlyozni, hogy gajánai halászok ne a balti tengereken halászanak, és fordítva. látnunk kell azt, hogy a halászok érdekeltek abban, hogy tudják, hogy mi történik a saját tengereikben, és a rosszul alkalmazott mechanizmusok, amelyek a nemzet közötti erőforrásokat teszik tönkre, és, úgy, és a bizottság a 349-es rendelet alapján felelős ezekért a régióké. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. szeretném a kollégám véleményét elmondani. A kollégám először is szeretne köszönetet mondani az előadónak, és lenne néhány kérdése is. A, aki a szúr egyet ért az általános meglátásokkal, amelyek a diversifikáció révén szeretnék a halászati ágazatot megerősíteni, különösen a tengerparti övezetekben és egyetért azokkal az időszakokkal is, amelyek keretében megtartják ezeket a támogatásokat, és amelyek lehetővé teszik a szociális és gazdasági kihatások támogatását. És, a, elő, és úgy gondolja a kollégám, hogy a halászati ágazat mindenképpen érintett a katasztrofális klímaváltozások következtében éppen ezért szükséges foglalkozni ezeknek a jelenségeknek a forrásával. Szükség van arra, hogy támogassuk a kisüzemű halászatot, támogassuk az átruházható halászati jogokat, hogy a kisüzemű halászok ne szoruljanak ki az ágazatból szükség van hálózatokon átnyúló együttműködési rendszerek kialakítására. Figyelemmel kell lenni azokra az intézke, azon intézkedéseknek a hatásaira, amelyek a kisüzemű halászokat érintik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy jobban megértsük a kontextust, és tudjuk azt, hogy ezek az érintett vállalkozók jobban hozzá tudjanak férni az ágazathoz. Nagyon fontos, hogy a környezetvédelem megfelelő hangsúlyt kapjon a halászati politikában, és éppen ezért Ükesz úr úgy gondolja, hogy erre fel kell hívni a bizottság figyelmét is, a megfelelő lépéseket meg kell tenni annak érdekében, hogy a halászati jogokat megfelelően át lehessen adni azok részére, akik ezt valóban használni tudják. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni a kisüzemű halászat védelmét, a fenntartható halászatot kell a közép központba helyezni, amely a halászatban dolgozók és az ő közvetlen környezetüket érintik, hiszen nekik sokszor olyan termékekkel és versenytársakkal kell versenyezniük, akik sokkal alacsonyabb termelési költségek mellett képesek dolgozni. A 4-es, 16-os, illetőleg kettes módosítókra szeretnék felhívni a figyelmet, amely szintén a kisüzemi halászoktal foglalkozik és a kollégám egyetért a hármas, illetőleg a 21-es módosításokkal is. A kollégám úgy gondolja, hogy ezek a pontok a halászati szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik a 7-es, 49-es és 59-es módosítóra pedig negatív véleményt alkatott, hiszen úgy gondolja, hogy a halászatban a maximális fenntarthatóságot kell előtérbe helyezni. Köszönöm szépen Anna Mirandának, megadnám a szót a következő kollégának. Köszönöm szépen. Hiszen itt több, azt tudom elmondani, hogy több különféle politikai területről beszélünk, a halászati politikáról és a tengerügyi szakpolitikáról. Éppen ezért pontosan látnunk kell, hogy mindennek mi a hatása a regionális fejlesztésre. A, hal, a halászoknak nagyon sok közük van a fajta, fajták sokaságának fenntartásához. Ezt a helyzetet kell javítanunk, fenntartanunk a jövőben. Tudjuk azt, hogy a fajok sokfélesége csökken, ez ellen kell fellépnünk. Akiket ez súlyosan érint, ezek éppen a tengerparti övezetekben halászók, számukra nagyon nehéz alternatívát találni, hiszen ezek sokszor idősebb emberek, már nem lehet őket átképezni más tevékenységek ellátására. A tengerparti régiókban nagyon fontos a halászat éppen e, fenntartása, és ha ők elvesztik a munkájukat, nem képesek túlélni, és ez megnehezíti számos más gazdasági tevékenységét, és rontja ezeknek a helyi közösségeknek a kohézióját. Szükség van közös lépések megtételére, a hajtóművek energiahatékonyságának javítására, az emissziók csökkentésére, a gazdaságosságot javítani kell hiszen a költségek nagyon nagy része éppen az üzemanyagok folytán keletkezik. Az üzemanyagok egyre drágábbá válnak. Éppen ezért a halászokat arra kell ösztönözni, hogy csökkentsék a hajtóművek energiafogyasztását, növeljék azok energiahatékonyságát, és ez azt eredményezheti, hogy a tevékenység egyre intenzívebbé válik. Ez is egy olyan kérdés, amely negatív módon hat a tengerek ökoszisztémájára és az erőforrásokra. Azokat az intézkedéseket kell támogatni, eh, amelyek a flottákat tudja modernizálni. Vannak alternatív megoldások természetesen. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy egyre modernebb hajókat kell vásárolni, hiszen akkor akkor jön az a meglátás, hogy a hajók egyre több hal, eh, halászására képesek, de ez nem feltétlenül a jó megoldás. Itt a fenntartható halászat támogatására van szükség. Itt mindenképpen különbséget kell tenni. Nagyon fontos, hogy a halászatot eh, a fenntartható regionális fejlesztéssel és fejlődéssel tudjuk összhangba hozni. Ami pedig a feldolgozó ipart illeti. Minden, ami a feldolgozást illeti, ezt más alapokból kell támogatni, nem ebből az alapból, hiszen számos más finanszírozási eszköz áll rendelkezésre a feldolgozásra. Itt voltak éppen a regionális fejlődésről van szó, a tengeri ökoszisztémák védelméről, a tengeri élővilág sokféleségének fenntartásáról. Ez kell, hogy legyen a fő célunk. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. A múltban ezek a projektek nem is annyira támogatták a halászokat, például voltak projektek a kikötők fejlesztésére, de ezek olyan kikötők voltak, ahol nem feltétlenül a halászatot szolgálták, hanem idegenforgalmi célokat, vagy szabadidős hajók befogadására voltak alkalmasak. Itt mindenképpen ö, látnunk kell azt, hogy ezek az eszközök végül is más irányokat vettek, és más tevékenységeket támogatnak. Zárásként még egy megjegyzés. Ö, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak olyan tevékenységek, amelyek természetesen támogatók, mint akvakultúrák, de nem veszük kellően figyelembe a környezeti hatásokat. Ezeket sokszor hajlamosak vagyunk elhanyagolni. Itt sokszor a verseny is szerepet játszhat a tengerparti halászat vonatkozásában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkáért. Üdvözlöm ezt a munkát. A közös halászati politika kapcsán én is jelentéstevő is vagyok. Egy sor kérdés felvetődik. Vannak véleménykülönbségek is közöttünk, például ami a visszadobásokat illeti. De most nem erről kívánnék szólni, hanem inkább három észrevételt tennék. Először is. Az első dolog azt hiszem teljesen nyilvánvaló, nem megszűnik a közös halászati politika, hogyha nem lesznek már halászok. Szerintem ezt mindenkinek látni kell. És minden szakértő jelentés azt mondja, hogy ha tovább így, ilyen szinten folyik a halászat, akkor 2050-re már nem lesznek halak. Nem lesznek egyáltalán nem lesz mit kifogni a kereskedelmi flottáknak. A biológiai sokszínűség megőrzése és a halászat, fenntart, halászli tevékenység fenntartható módon történő üzése összekapcsolódnak egymással. A második megjegyzésem, elnök asszony, arra vonatkozik, hogy léteznek a bizottság által finanszírozott vagy intézkedések, illetve léteztek intézkedések az indiai óceánban, amelyeket most a, megkívánnak szüntetni. Ezeknek az intézkedésnek a célja az volt, hogy az indiai tenger halálományát és a túlhalászását megakadályozzák. Szerintünk ezt ezt a finanszírozást folytatni kellene. A harmadik megjegyzésem az ultra periférikus vagy legkülső területekre vonatkozik. A Lisszaboni szerződés 149. cikke foglalkozik ezekkel a régiókkal. Mi elleneztük, hogy bekerüljön a szövegbe egy ilyen hivatkozás, és illetve azért kell küzdenünk, hogy a 349. cikkről a hivatkozás benne legyen a szövegben. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság egyik képviselője is itt van velünk. Levié úr, parancsoljon öné a szó. Excusez-moi, Madame la Présidente. Euh, Elnézés, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót. Természetesen köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezért a kitűnő jelentésért, hiszen ez lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos, nagyon fontos aspektusokkal foglalkozzunk a vita során. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a javasolt módosítókban olyan változásokról van szó, amelyekről vég, amelyekről sokan azt gondolják, hogy végső típusú változtatásokról van szó, viszont olyan módosítók is ezek, amelyek kibővítik a szabályozás hatáját. Vannak olyan módosítók, amelyek kibővítik a kedvezményezettek körét, és vannak olyan módosítók is, amelyek kibővítik a támogatás mértékét, a különböző típusú támogatások számát, az alkalmazás területét, illetve a finanszírozás mértékét is. Mindennek természetesen pénzügyi következményei is vannak, és ezek nagyon fontos változások. Olyan alapokról van szó, amelyek limitált összegekkel rendelkeznek, és amelyeknek céljai ezzel kibővülnek, ezek az alapok az egyszerűsítés elve értelmében olyan felépésekre is kitérnek, amelyekre korábban a második pénzügyi eszköz tért ki. Ide tartozik az ellenőrzés, a tudományos eredmények, és még nem említettem a piaci kérdéseket. Itt is felmerülnek finanszírozási kérdések, illetve az ultraperiferiális térségek szereplőinek támogatása. A bizottság a javaslatában szeretném megerősíteni azt, hogy az alapvető elemek a közös halászati politika értelmében megfelelő támogatást kapnak. Én itt különösen az alapadatok gyűjtésére gondolok, illetve szeretnék biztosítani azt, hogy a halászati ágazat gyorsan, minél gyorsabban hozzáférhessen a támogatásokhoz, és egy független ágazattá nőhesse ki magát. Ez pedig természetesen választásbeli kérdéseket is felvet, a bizottság döntéseket hozott, ezeket önök ismerik, tehát nem szeretnék megújítani a támogatásokat a, a halászhajók lebontására vonatkozóan, hiszen ezek nagyon költségesek, és nem voltak hatékonyak, ezek a támogatások nagyon sok pénzre kerültek, több milliárd eurót fordítottak arra, hogy a halászati kapacitások egy részét tönkre tegyék, a halászhajókra gondolok itt, és még mindig nagyon sok flotta szenved attól, hogy túlságosan sok hajóval rendelkezik a többi módosítók, amelyeket a jelentéstevő javasol. Közöttük vannak olyan módosítók, amelyeknek célja az, hogy a kondicionalitás elvét eltöröljék. Itt felmerül egy probléma, hiszen ezt a többi alappal együtt górcső el kell vennünk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy szükséges koherenciára van szükség az összes alap között, a strukturális alapokból nyújtott támogatások kapcsán. Tehát ami az egyik területe vonatkozik, fontos, hogy más területekre is vonatkozzon, hiszen a partnerségeket tekintve a tagországoknak koherenciát kell biztosítaniuk, és fontos, hogy a különböző pénzügyi finanszírozási eszközök között is koherencia valósuljon meg. És egységesség. A megfogalmazásokra is utalnék például a visszadobások mértékét illetően, illetve az egyensúly, fenntartható egyensúly megteremtését illetően a kifogásoknál, és mindezeknél elemzésre van szükség természetesen, egy koordinált elemzésre, amely az alapszabályozást hivatott javítani a feltános halászati politika kapcsán. Végezetül el szeretném mondani azt, hogy ebben az a legnehezebb, hogy hatékony módon sikerüljön szétosztani az alap pénzösszegeit, hiszen a közalapok, illetve az európai alapok pénzösszegei is csökkentek, tehát nagyon fontos, hogy ezt az alapot konstruktív módon lehessen felhasználni, amely restrukturációs célokat szolgál, és fontos, hogy fenntartható egyensúly valósulja meg, fenntartható gazdasági fejlődés a e, tengeri szakaszán rendelkező régiók esetében, és a legnagyobb nehézségekkel küzdő térségek e, kapjanak támogatást. Itt a termelés költségeire is gondolok hiszen itt nagyon nagyok az ingadozások is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rosa, Bueno, muchas gracias. Rossa asszony, köszönöm szépen. Minden javaslattal foglalkozunk, és minden javaslatot figyelembe veszünk. Ezek nyilván hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a szövegünk eh, még jobb legyen. Ami a halászat koncentráltságát illeti, kidolgozunk majd a legkülső régiókra vonatkozóan egy módosító indítványt, ez támogatást kapott. Másik kérdés a feldolgozóknak nyújtott támogatás. Ez nagyon fontos, hogy életben maradhasson ez az ágazat, különösen a parti, tengerparti területeken. A kondicionalitást meg kell még talán vizsgálnunk ahhoz, hogy valóban védelmet tudjunk nyújtani a e, halászatnak, hiszen a halászat szinte egész Európa számára nagyon nagy gazdasági jelentőséggel bír. Azt javaslom, hogy szeptember 20-a 12 óra legyen a határidő, ez egy csütörtöki nap, tehát eddig lehet határidőket benyújtatni. Most pedig menjünk tovább, 8. napi rendi pont következik, Olgyi Vlasák ír készített véleményt az uniós polgári védelmi mechanizmusról. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném biztosítani a kedves kollégákat arról, hogy ennek a véleménynek a tervezete, amelynek tárgya az Unió polgári védelmi mechanizmusa, egy nagyon jó minőségű dokumentum. Foglalkozik a megelőzéssel, a reagálással, amit tehet az EU eh, katasztrófa helyzetekben, mit kell tennie. A legfontosabb célkitűzés az, hogy eh, koordináljuk a tagállamoknak a polgári védelem eh, területén tett erőfeszítéseit, illetve katasztrófa védelem, a katasztrófák elhárítása érdekében tett intézkedéseiket. A Regionális Fejlesztési Szakbizottság, azaz a mi bizottságunk által elkészített módosító indítványok elsősorban azzal foglalkoztak, hogy mik az érintett térségek, városok, települések érdekei. Itt különböző hatóságok játszanak nagyon fontos szerepet a vészhelyzetek reagálásban, illetve a megelőzésben is, és ezeket az erőfeszítéseket koordinálni kell. Külön kell szólnunk a határmenti térségekről, ahol különösen a reagálás szakaszában még nagyon sok a nagy lehetősége van annak, hogy összesítsük az erőfeszítéseket, és közösen reagáljunk. Itt elég sok tapasztalatot rendelkezem, hiszen a csek, cselengyel határ hegyvidéki területein dolgoztam több mint 15 évig. A polgárvédelmi mechanizmus és a szolidaritási alap összekapcsolását is szükségesnek tartom, hiszen jelenleg úgy érzékeljük, hogy a felhasználás nem elég rugalmas. Egyszerűsítésre is szükség van a jelenlegi mechanizmus tekintetében. Azután a finanszírozást jó lenne egységesíteni, és egyszerűsítenünk kellene a társ finanszírozásra, illetve a szállításokra vonatkozó szabályokat, a, a műveleti helyszínre történő szállításra gondolok a nemzeti erőforrásoknak az érintett vagy katasztrofáltasított területe történő elszállítása is olyan feladat, ahol nagyobb koordinációra lenne szükség. Most néhány különösen fontos módosítóra szeretnék kitérni. Az első módosítás a e, települési önkormányzatok bevonására vonatkozik, azután itt van a negyedik módosítás, amelynek a tárgya az, hogy a határvidékeken kell hatékonyabb reagálást biztosítani. Kilences módosító a következő, Ebben eh, arról van szó, hogy a szolidaritási alap és ezen határozat között kell megteremteni a nagyobb, eh, szorosabb kapcsolatot. És a, itt van még a tizedik módosítás, ami a, még a szubszidiaritás elvének a fontosságát húzza alá. A 20., 21. módosító, a 11. és a 12. cikkel foglalkoznak. Jelenleg azt javasolom, hogy ezt töröljük, de ugyanakkor akkor konstruktív párbeszédet folytatunk a bizottsággal, és keressük az esetleges megoldást. Most az előzetes álláspontunk az, ez a törlés, de később még lehet, hogy módosul a javaslatunk a további egyeztetések után. Ennyi lett volna a bevezető. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy minden árnyék előadónk sztrájkol, Karin, Karin Bach sincs itt, Ugyász sincs itt, Maria majd helyettesíteni, Nikos sincs itt, Maner asszony először akkor parancsoljam. Köszönöm szépen. kollégám eh, nem tud itt lenni, és ő volt az árnyék előadó, én most képviselem, és megpróbálom összefoglalni a legfontosabb gondolatait. Köszönöm Oldi Vlaszaknak a eh, kitűnő munkát, amit ezzel a dossziéval kapcsolatban végzett. De néhány eh, módosítóra szeretnék kitérni. A 14. módosító például csökkent segíteni a bizottság reagálása való képességét. Merli azt támogatja, hogy egy egyszerű intervenciós mechanizmusról szóljunk csak itt. Aggályai vannak a 17-es módosítóval kapcsolatban is. Itt arról van szó, hogy kockázatkezelési terveket, nemzeti kockázatkezelési terveket kell ilyen benyújtaniuk ezt ellenzi a kollégám, aztán itt van a 20. módosító, milyen erőforrásokra van szükség, ennek a törlését javasolja a kollégám. Ugyanígy a 21. módosítást is ellenzi, és a törlését javasolja ennek a tárgya a kapacitásbeli hiányosságok kezelése így törölni azt a követelményt, hogy két évente kelljen beszámolni a parlamentnek, és uh, jelenteni az esetleges hiányosságokat. Itt van a 22. módosító, ezt is ellenzi a kollégám, itt ugyanis csökkenteni az uniós polgári védelmi mechanizmus költségvetését a szöveg. Itt már elhangzott az érv, hogy el lehet kerülni a túl magas költségeket vészhelyzet esetén. Végül itt van az utolsó módosító, a 23-as számú, kockázatkezelési terve, kockázatok egész unióra kiterjedő áttekintésének elkészítése. Itt um, ez uh, lenne az alapja a hatékony uh, katasztrófa elhárításnak. A kollégám módosítóinak a uh, középpontjában az áll, hogy a tagállamok erőfeszítéseik során tegyenek különbséget katasztrófa és súlyos katasztrófa között. Azután ne a katasztrófa súlyossága legyen a legfontosabb meghatározó kritérium. És végül utolsó pontban ki szeretnék kihangsúlyozni a kollégám, hogy az atomenergiára vonatkozó jogszabályokat is figyelembe kell venni a mechanizmus kidolgozásakor, és javasolja, hogy az első cikk harmadik bekezdése kerüljön törlésre. Köszönöm, Nikos Vilaszelos. Nagyon fontos eh, ez a jelentés, és nagyon sok pontot szeretnék hozzászólni, hozzászólások és skáláját fogom felsorakoztatni, és ezek két tárgykör köré csoportosulnak. Először is szükség van arra, hogy jól írjuk le, jól definiáljuk a a helyszíneket, a katasztrófa által sújtott helyszínt, hiszen um, ennek a pontos ismerete um, enyhítheti a súlyos követkelményeket. Láttuk azt, hogy a helyi önkormányzatok szerepe is mennyire fontos. Uh, itt uh, Európában um, sok mechanizmus működtetnek különböző önkormányzatok, de sokszor nincsenek megfelelően felkészítve, ezért a helyi önkormányzatokat is motiválni kell megfelelő infrastruktúrával, oktatással, hogy időben be tudjanak avatkozni, időben tudjanak reagálni, és felelősséget tudjak vállalni, hogyha a saját területükön következik be valamilyen katasztrófa vagy vészhelyzet. A következő nagyon fontos pont az, hogy eh, kombinálni kell a különböző eh, politikákat, tehát a beavatkozást, illetve a, a megelőzést, valamint a védelmet, az elhárítást. Görögországban három külön szolgálat is eh, működik, és ezek bizony nem mindig tudnak hatékonyan együttműködni. Az egyik a megelőzéssel foglalkozik, a másik a beavatkozással, a harmadik foglalkozik a védelemmel, és így a lakosság számára nem tudják mindig ezt ideális szinten biztosítani. Európában tényleg egy egységes európai szintű stratégiára van szükség a e, megelőzés, a felkészülés kapcsán egy egységes e, mechanizmus kell létrehozni de nem arról van szó, hogy még több hatáskört eh, kellene az EU-nak adni a maihoz képest. Vannak olyan esetek, amikor azonban, amikor a régiók vagy akár a tagállamok, nemzetek sem tudnak egyedül megküzdeni a problémával. Európai szintű, európai szintű mechanizmusnak azonban nagyon hatékonyan kell tudnia majd együtt működni a helyi, illetve regionális mechanizmusokkal, amelyek szintén léteznek és működnek. Szeretnénk még egy javaslatot tenni, illetve egy kifogást emelni. Van egy olyan javaslat, aminek a lényege, hogy a e, kockázatokkal foglalkozunk, és ezeket írjuk le. Nos, ez nem mindig elég, Eh, ahhoz, hogy eh, láthassuk például mi okozhat eh, erdőtüzeket, vagy különösen súlyos szennyezést, milyen problémák léteznek. Erről egyszerű listákat összeállítani, ez nem elég. Erősíteni kell európai szinten az együttműködést, és ez vonatkozik a már létező tervekre is, a kockázatot ismertető tervekre. Kostence eh, Karin Kalembachot képviseled, ugye szocialista képviselőt. Igen, elnézést kérek, nem volt világos eddig a számomra teljesen, hogy uh, most be kell ugranom a mi árnyék előadunk helyett. Vlaszektól is elnézést kérek, hogy nem annyira figyeltem ami, arra, amit mondott, és most Kaltenbach asszony jegyzeteiből kell majd valamit előadnom, mert ő ma sajnos nem tud itt lenni. Először is azt szögezi le a szocialista frakció nevében, hogy nagyon jó, hogy itt születik egy egységes jogszabály, ez nagyon hasznos lehet majd a jövőbeni munka számára, a katasztrófa helyzetekkel így majd jobban meg tudunk birkózni három fontos kérdéssel foglalkozik. Az egyik a 11. 12 pont törlése, ennek az európai vészhelyzet reagálási kapacitásnak az eltörléséről van szó. Itt én nem értek egyet ezzel a javaslattal, szerintem ez még egyszer össze kell ülni és megnézni, hogy erre esetleg nem lenne mégis szükség. Azután a másik pont azt mondja, hogy a javasolt kockázatkezelési tervekre nincs szükség. Itt az a véleményünk, hogy az ilyen menedzsment tervek, kockázatkezelési tervek jobbak, mintha csak listákat készítenének a tagállamok. Ugyanis a kockázatgazdák gazdálkodási kockázatkezelési tervek lehetővé teszik az információcserét, még a megelőzés szakaszában, illetve az esetleges katasztrófákra való felkészülés kapcsán. Az elmúlt évek tapasztalata is azt mutatják, hogy nyilván, nyilván észszerűbb lenne ilyen kockázatkezelési tervekre javaslatot tenni. A harmadik pont, ami Kaltenbach asszony számára különösen fontos, azzal függ össze, hogy a javaslat miért csökkenteni a költségvetést. Itt az érvek nem világosak, Vlaszak úr, az ön érvei, nem teljesen világ, világos, hogy miért javasolja eh, csökkenteni a költségvetést, eh, és várjuk, hogy elmagyarázza nekünk ezt, eh, hogy a 400 millióról miért eh, szeretné jelentősen csökkenteni a költségvetést. A mi frakciónk, tehát összességében pozitívabban ítéli meg az Európai Bizottság javaslatát, mint azokat a módosításokat, amelyekre Vlaszak kollega tett eh, javaslatot, illetve amelyeket ő terjesztett be. Nyilván lesz még az árnyék előadókkal folytatott egyeztetéssel lehetőség a, arra, hogy ezt tovább finomuljan. Kártya Magasszony képviseletében ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, most pedig Patricia Tója következik. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Itt kiderül, hogy ő mennyire eltökélt ebben a fontos kérdésben. El szeretném mondani azt, hogy nem értek egyet a megközelítésével, ami az önös polgárvédelmi mechanizmust illeti. Az Európai Uniót is számos katasztrófa érintette, és nehéz volt magas szintű európai koordinációt, megvalósítani, illetve Európai Uniós fellépést biztosítani. Az Európai Unió szerződéséről, működéséről szóló szerződés lehetőséget biztosít az európai kapacitás javítására, a természeti katasztrófák megelőzésében, függetlenül attól, hogy ezek az Európai Unión belül vagy kívül merülnek fel. Az Európai Bizottság nem um, fehér lappal indított, hanem a különböző meglévő szabályozásokat próbálta meg összekapcsolni. A jelentéstevő a legkülsőbb régiók és határokon átnyúló eh, régiók eh, ha összpontosított. Nagyon fontos, hogy koherencia eh, valósuljon meg a közös problémák között. geostratégiai szempontból a legkülsőbb régiók sokan nehezebb helyzetben vannak, illetve más eh, problémákkal küzdenek a földközi tenger eh, térségbeli országok. Nagyon fontos hangsúlyozni regionális szinten megvalósult fontos munkát, a területi együttműködést és koordinációt, és nagyon fontos szinergiát teremteni, és fontos mindemellett nem elveszíteni a már megvalósított eredményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Joachim Celler. Köszönöm, elnök asszony. Ami az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust illeti, ezt a parlament kérte. A parlament az elmúlt években többször folytatott vitát, még akkor is, hogy ezekre éjszakai órán került sor Strasbourgban, például az erdőtüzek, az áradások kapcsán, és kiderült az, hogy itt egységes európai megközelítésre van szükség hiszen a pénzügyi eh, támogatásra vonatkozó kéréseket mindig gyorsan alakították ki, de mégis voltak hiányosságok a megelőzésre vonatkozó intézkedéseknél, illetve az egyeztetett fellépéseknél a katasztrófa védelemben. A jelentéstevőnek annyiban igazat tudok adni, hogy a katasztrófa védelem, a polgári eh, védelem szubszidiaritás alá eső feladat minden nemzeti kormány, illetve regionális területi egység a saját eh, polgárainak védelméről kell, hogy gondoskodjon a rendelkezésre álló eszközökkel. És az európai tagországok elkötelezték magukat amellett, hogy polgári védelmi terveket dolgozzanak ki. A vitákban azonban rögzíteni kell azt, hogy még mindig vannak olyan tagországok, amelyek nem tettek eleget ezeknek a kötelezettségeknek, és ahol vannak polgári védelmi tervek, például az áradások megelőzésére, eh, erdőtűzek megelőzésére vonatkozó tervek, ezeket mégsem követték. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a követelést fenn kell tartanunk, de nem szabad túlságosan az országok eh, szervezésbe, kérdéseibe beavatkoznunk, hiszen itt eh, közpolgárvédelemről is szó van, polgári védelemről, illetve szakmai polgári védelemről, védelemről is, és önkéntes alapokon működő intézmények munkájáról. Például Németországban a tűzoltóság önkéntesen működik, illetve a technikai segítségnyújtási szolgálat is. Nagyon fontos az polgári védelemnél is eh, európai szolidaritást tanúsítani, tehát hogyha egy adott tagország eh, nem tudja ellátni ezt a feladatot saját eszközeivel, nem tudja megvédeni polgárait, úgy más tagországoknak is be kell kapcsolódniuk ebbe a segítségnyújtásba. Világosnak kell lennie annak, hogy hogy történik a koordináció, nagyon fontos, hogy a szakmai tapasztalat meg legyen, a Nemzeti Bevetési Csapat, és hogy az egyes országok tisztában legyenek más országok helyzetével is, azért, hogy közösen tudjanak fellépni. Tehát a tagországok a polgári védelmi intézkedéseiket, terveiket a bizottság felé kell, hogy jelentsék, hiszen itt fontos, hogy a közös fellépéshez is azonosítani lehessen az egyes területeket és az önkéntes alapokon történő beavatkozási tervek is elkészüljenek. A polgári védelmet illetően Németországban jelentős a hajlandóság az önkéntes segítségnyújtásra, és nagyon fontos, hogy ez gyorsan és bürokráciától mentes módon valósuljon meg. Javaslom a bizot, illetve támogatom a bizottsági javaslatot, a biztos asszony több vitán ígéretet tett erre, és nem szabad túlságosan sok törlést végeznünk. És itt Matula urat is képviselem, az árnyék jelentéstevőnket ebben a témában, ő sajnos ma nem tudott itt lenni. Köszönöm szépen. Madame la Présidente, merci. Euh, je... Elnök asszony, nem én vagyok az egyetlen a frakciómban, aki támogatja ezt a szöveget, szeretnénk néhány megjegyzéssel élni. Általánosságban véve úgy érezzük, hogy a bizottság javaslata jó, nagyon fontos integrált megközelítést alkalmazni a természeti katasztrófa védelmet illetően. Két megjegyzésem van a jelentéstövő munkáját illetően. Az első megjegyzésem a a reakció sürgősségi fellépések törlésére vonatkozik. Mi attól tartunk, hogy itt a törlés csökkenteni fogja, gyengíteni fogja ennek a szabályozásnak a jelentőségét. Itt az előkészítésről, a fellépésről, reagálásról és a megelőzésről is szó van. A második javaslatom pedig szintén a jelentéstevő javaslatára vonatkozik, ez pedig a helyettesítést illeti, a kockázatkezelés, nemzeti kockázatkezelést illetően fontos itt a kockázatok kapcsán is megfelelő orvoslattal élni, és itt is felmerül számos kérdés a javaslat kapcsán, amelyek nem feltétlenül jók, hiszen a nemzeti eh, tervek eh, képezik a kapcsolat a eh, polgári védelem négy tengelye között. Ez a megelőzés, az előkészítés, a fellépés. de a vita, mint ahogy a jelentéstevő is elmondta, már folytatódik, és minden bizonyal elveszi majd a jelentéstevő az anyagba az itt elhangzott véleményeket. Köszönöm. Köszönöm. A humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem hivataltól is itt van a bizottság képviseletében Hans Dass úr, és most neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Vasztak úrnak a jelentés tervezetért, és üdvözlöm a pozitív támogatást számos kap, elem kapcsán, amiket javasoltunk. Első alkalommal történik társdöntéshozatal az Európai Parlament részéről, éppen ezért nagyon fontos és informatív év számunkra követni a parlamentben folytatott vitát, és számú, támo, számítunk az Európai Parlament támogatására annak érdekében, hogy ambiciózus és kiegyensúlyozott eredmény születhessen. Csak nagyon röviden fel szeretném hívni a figyelmet a, ennek a jogalkotásnak a jelentőségére, a régiókat illetően egyre több természeti katasztrófa történik, globális szinten is az egész világon, de az Európai Unión belül is egyre több ilyen természeti katasztrófa történik, illetve ember által elköltett mulasztásból adódó katasztrófák. Ezek egyre sűrűbben fordulnak elő, és a sérülékenység is növekszik. Csak egy konkrét példával szeretnék élni, amikor Emiliano Emilia Románia tartományát érintették a föl, érintett a földrengés, akkor itt nem csak emberéletek vesztek el, hanem 13 milliárd euró közvetlen kár is keletkezett, és ez mind, e, mindössze egyetlen, tagország egyetlen régióját sújtotta. Tehát a katasztrófák következményei a régiókra nézve, regionális fejlesztésre nézve óriási bizottság számára éppen ezért világos az, hogy felkészüljünk, amennyiben a katasztrófák egyre nagyobb számban történnek, és egyre sérülékenyebbek, érzékenyebbek vagyunk. Nagyon fontos, hogy erre megfelelően készüljünk fel. Éppen ezért a bizottság egy olyan javaslatot készített, amely kiegyenlített megközelítést alkalmaz a megelőzést illetően, illetve a reagálást illetően. Illetve a régióknak is nagyon fontos szerepük van a katasztrófa menedzsment ciklusban és a megfelelő reagálást illetően. A határmenti térségekre történő összpontosításra jelentésben egy olyan elem, amelyet feltétlenül támogatni tudunk. A katasztrófáknak nagyon sok határokon átnyúló eleme van, és sokat tehetünk az Európai Unióban annak érdekében, hogy ezeket az aspektusokat is figyelembe vegyük. A szubszidaritás elvét is teljes mértékben támogatjuk ebben az anyagban, talán ebben az anyagban még inkább, mint más anyagokban, teljes mértékben egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy a katasztrófába adott, a katasztrófákra adott adekvát válasz, elsősorban regionális helyi válasz. Ennek azonnalinak, hatékonynak, igényekhez illeszkedőeknek kell lenniük, és a régiók tudják leginkább azt, hogy mik az igények, és mi a legjobb válasz, illetve reakció. A katasztrófák intenzitása is különböző, éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió szolidaritást tanúsítson, és fontos, hogy a katasztrófa minőségére is tekintettel legyünk. Tíz éve létezik a polgári védelmi kooperáció, az együttműködés a mechanizmust illetően, és nagyon sok jó dolog született ebből, a bizottság pedig megpróbálja megőrizni a jó elemeket, de számos innovációs elemet is szeretnénk még ebbe bevinni, amely az együttműködés előreláthatóságát javítja. Itt olyan elemekről van szó, amely az önkéntes támogatást is jelenti, az Európai Parlament támogatására is szükségünk van, és nem szeretnénk az eredeti javaslatot fellazítani. Szeretnénk jobban összpontosítani a tervezésre, egy önkéntességen alapuló pult is létre szeretnénk hozni, végezetül pedig Európai Uniós támogatást szeretnénk nyújtani a hézagok eh, kiküszöbölését illetően úgy érezzük, hogy ezt a három elemet közösen kell kezelni, hiszen ezek egy kiegyenlített megközelítés részét képezik, a tagországi megközelítéseket vizsgálják, illetve az európai szolidaritást is előtérbe helyezik. Fontos, hogy megfelelő tervekkel dolgozunk, megfelelő legyen a megelőzés, az információ csere a kockázatelemzések alapján. Az információ csere segítségével tanulhatunk egymástól, és nyomást is gyakorolhatunk egymásra. Fontos, hogy szolidaritást mutassunk a vészhelyzetekre történő reagálást illetően is. Éppen ezért szeretne a bizottság egy önkéntességen alapuló eszköztárat létrehozni, és a kapacitások beli hiányosságok kiküszöbölésére finanszírozást is szeretnénk biztosítani. Jobban szervezetteknek kell lennünk, és biztosítanunk kell a kulcsfontosságú eszközöket, amikor ezekre valakinek szüksége van. Tehát az igényekhez alapuló segítségnyújtásra kell összpontosítanunk. Nagyon fontos, hogy a polgárokat helyezzük előtérbe. Mondtam egy példát eh, Olaszországból a földrengés kapcsán, de mondhattam volna a portugáliai erdőtüzek esetét is. Az ország nem tudta megoldani ezt egyedül, és egy kísérleti eh, projektnek volt köszönhető az, amelyet ez a parlament támogatott, hogy Portugália meg tudja akadályozni a tovább, az erdőtüzek tovább terjedését. Van egy kísérleti projektünk, amely teszteli az önkéntességen alapuló pool lehetőségeit, és Portugália azt jelezte vissza, hogy ez jól működik, és a jelenlegi rendszeren nagymértékben javítana. Végezetül pedig szeretném még egyszer a támogatásukat kérni, annak érdekében, hogy ez a jogalkotás megvalósulhasson a gyakorlatban, ambiciózus eredményeket érjünk el, és az európai régiók igényeit figyelembe vegyük, illetve a polgárok igényeit. A polgárok nagymértékben támogatják a bizottság javaslatát. Az Európa Barométer adatai is azt mutatják a polgári védelem kapcsán, hogy 97%-a a polgárainknak támogatja az európai szolidaritást a természeti katasztrófák kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez nagyon hasznos információ volt a számunkra. Olcsi, neked adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ahogy hozzájárult a vitához, és talán meglepő, amikor azt fogja hallani, hogy, hogy nagyon sok szempontból azért itt egyet nem értés is van, hiszen nem mindig tudjuk azt, hogy milyen módosítások születhetnek 21-es és 22-es pont alatt, illetve a 11-es pontok alatt a polgári védelmi mechanizmus vonatkozásában. Szükségünk van arra, hogy megtaláljuk a kompromisszumot, és felhasználjuk ezt a kompromisszumot tekintettel arra, hogy a válaszadási kapacitás létrehozatalát mindig a tagállamokkal közösen kell megtenni, ne a bizottság döntsön csak egyedül és akkor elérjük azt a kompromisszumot, amivel egyet tudunk érteni. Második pont. Ez a válság menedzsment tervezés, illetőleg a kockázatok feltér, feltérképezését illeti. Jó magam is felelős voltam a válság menedzselésért, a régiónban együtt a polgármesterekkel, és abban hiszünk, hogy bizonyos válságmenedzsmenteket, eszközöket titokban tartanak, és szükségünk van arra, hogy itt a megfelelő koordináció valósuljon meg. Már eredendően szükségünk van arra, hogy tisztán lássunk a kockázatokat azért, hogy a megfelelő intézkedéseket meg tudjuk tenni. Éppen ezért először fel kell térképeznünk a helyzetet, és pontosan ez az, amelyet Barnier biztos úr a korábbi időszakban, a korábbi meghallgatás során is előtérbe helyezett, hiszen a bizottság már elég hosszú ideje foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ami pedig a költségvetés csökkentését illeti, ez egy viszonylagos dolog, hiszen mindenhol törekednünk kell a megtakarításokra, és biztos vagyok benne, hogy itt is találni fogunk egy kompromisszumot. Egy további másik fontos pont, ami szintén elhangzott, a szubszidiaritás támogatása. Erre igent mondhatunk. Ez voltak éppen vörös vonalként húzódik végig az összes javaslatomban a bizottság felé és a régiók felé. Én ezt nagyon fontosnak tartom ami pedig az egységes európai eljárást illeti, azt tudom mondani, hogy minden egyes tagállamnak különfélék a tapasztalatai, a Közép-Európában az önkéntes tűzoltóság hagyományokkal rendelkezik, Csehországban önkéntes tűzoltó egyesületek léteznek, de mondjuk az Európai Unió déli területén teljesen mások a hagyományok. Éppen ezért nem érdemes itt egy egységes mechanizmust keresni. Minden egyes tagállam, minden egyes csoportja a tagállamoknak különböző, eltérő hagyományjal rendelkezik. Minden esetre köszönöm szépen az elhangzottakat, és várom a további vitát és akkor a módosítások benyújtásának hatája szeptember 19-e 12 óra, akkor most át tudunk lépni a 9-es napi rendi ponthoz, a területfejlesztés szerepének optimalizálása a kohézál, kohéziós politikájában. Derek, önig a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem mondanám azt, hogy ez a cím teljes egészében lefedi az előadást és azt tudom mondani, hogy a kollégák felismerték a kérdésnek a pont, fontosságát, hogy mennyire lényeges szerepet játszik a kohéziós politika a jövőben és a hatékonyság elérésének legalább két útja van annak érdekében, hogy a kohéziós politika a jövőben valóban a teljesítmény elven alapuljon. A a jó hatékonyság elérése érdekében át kell tekintenünk azokat a mechanizmusokat, amelyek helyi, illetve, loka, helyi, illetve regionális szinten működnek, és meghatározzuk azokat az eljárásokat, mechanizmusokat, amelyek garantálják a kellő hatékonyságot és teljesítményt ezért nagyon fontos, hogy a helyi és a regionális szereplőkkel megvitassuk ezeket a kérdéseket. Eddig sikeres kerekasztal megbeszéléseket folytattunk, és úgy gondoljuk, hogy az összes érintett véleményét figyelembe kell vennünk a jövőben, azért, hogy a jövőre nézve megfelelő példákat tudjunk kidolgozni. Ezek nagyon fontos példák, gyakorlati példák, nem csupán csak teoretikus példákról van szó, hanem pontosan meg kell találnunk azt, hogy milyen mechanizmusokat tudunk a jövőben az egyes régiókban megvalósítani. Az előadás, az előadó megnéz, azok, megnézi azokat a lehetőségeket is, amelyek a teljesítmény elv megerősítését szolgálják, a rugalmasság megerősítése érdekében, és megnéztem az új alapokat is, amelyeket a bizottság javasolt például az integrált alapok szorosabb integrációja, az összehangolt akciótervek, és úgy látom, hogy ezekkel a ezzel az integrációs folyamattal a jövőben tovább kell foglalkozni. Várjuk a további ötleteket és hozzászólásokat is a bizottság részéről arról a kérdésről, hogy ezek az elképzelések a jövőben hogyan tudnak valóban a gyakorlatban is működni. Az eddigi vitákból az is kiszűrődött, hogy Európában különféle példák vannak, Hollandia, Dánia és más skandináv országok vonatkozásában, hogy ők milyen mechanizmusokat használnak annak érdekében, hogy az öt nagy alapot megfelelően tudják integrálni és miután megszületett ez a jelentés, úgy gondolom, hogy nagyon pozitív visszhangokat kaptunk. Az összes érintett úgy gondolja, hogy egyeztetni kell ezeket az elképzeléseket a jövőre nézve is. Én várom a további párbeszédet a helyi szereplőkkel és az árnyék jelentős tevőkkel is természetesen a módosítások benyújtása határideje az szeptember vége, a régi a, a régi bizottság még novemberben is fog foglalkozni ezzel a kérdéssel, és talán további új és az eddigeknél még rugalmasabb példákat is föl tudunk venni. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőknek adnám maga szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én először szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, és nem csak a címe izgalmas, hanem maga a tartalom is nagyon izgalmas, és szeretnénk majd bizonyos módosításokat is kezdeményezni annak érdekében, hogy az európai gazdaságot visszavigyük a jó fejlődés útjára, a strukturális reformok útjára. Nagyon fontos azt világossá tennünk, hogy a pénzügyi eszközöket valóban jól használják fel a, kezdre, a kezd, kedvezményezettek, és a költségeket összbe, összhangba hozzuk a rendelkezésre álló erőforrásokkal, és ezt nem csak azért mondom el, mert ebben a bizottságban ez már számtalanszor elhangzott. Három eszköz került itt megemlítésre, ezekkel szeretnék röviden foglalkozni, talán a legfontosabb, az integrált területi beruházások. Véleményem szerint ez az eszköz ösztönzi a regionális fejlődést, és segít abban, hogy a különféle forrásokból származó pénzeszközöket integráljuk annak érdekében, hogy több dimenzionális, illetve régiókon átnyúló akcióterveket tudjunk létrehozni, különösen a városi övezetekben, lehetővé teszi a különféle erőforrások kombinálását, különféle célok megvalósítása érdekében. Ami pedig az integrált területi fejlesztést illeti véleményünk szerint ilyen módon egységesíteni lehet az európai regionális alapok és szociális alapok által támogatott akciókon. A közös operatív akciók, itt a bizottság elmondja, hogy nem használják ezt infrastruktúrális támogatás érdekében, viszont ilyen módon szeretnék garantálni a funkcionális megközelítést, kezdve itt a szomszédsági területeken a nagyobb funkcionális városi területeket, vagy nagyvárosi területek fejlesztése érdekében. Azonban ez nem csupán csak egy stratégiai dokumentum lehet, hanem egy hanem operatív jelleget is kell adnunk ennek a dokumentumnak annak érdekében, hogy a regionális hatóságok hatékonyan tudják megoldani a rájuk váró problémákat. Reméljük, hogy a tervek nem lesznek túlzottan időigényesek, és a szükséges erőforrások garantálva lesznek annak érdekében, hogy kellő időben megvalósulhassanak elérhessük a szükséges eredményeket. Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés, ez lenne az utolsó mechanizmus. Ez egy kiváló eszköz lehet arra, hogy a helyi közösségeket arra ösztönözzük, hogy különféle számukra fontos akciókat megvalósítsani. Itt specifikus területekről van szó, és ő hozzájuk kell igazítani a különféle eszközöket. Egy olyan baráti módszert kell létrehozni, aminek keretében egyszerűsíteni lehet az adminisztrációt, hiszen a helyi adminisztrációknak gyakran nincs lehetőségük arra, hogy, hogy szabad munkatársakat biztosítsanak a komplex bürokratikus eljárások lebonyolítása érdekében, az, az alapok kezelése érdekében. Ne történjen meg az, hogy alapokat vissza kell adniuk ennek következtében, és úgy gondolom, hogy az itt felvázolt megközelítés fontos lehet, világosan lássák tehát a végső célkitűzést. Nagyon fontosnak tartom a helyi közösségek bevonását, és ez is segítheti a menedzsment decentralizációját, és ilyen módon ki lehet egyensúlyozni a fejlődést, és további helyi ötleteket lehet előtérbe helyezni, munkahelyeket lehet teremteni, és végül szeretnék gratulálni ehhez a jelentéshez. Bizonyos módosításokat be fogok nyújtani, azonban ne gondolják azt, hogy ezek csupán csak az integrált fejlesztésekhez fognak kapcsolódni, szükségünk van arra, hogy foglalkozzunk a közös akciótervekkel is, hiszen ezek nagyon fontos részt alkotnak. Köszönöm szépen. Valaki még szeretne hozzászólni? A zöldek nevében Karima nincs itt, a másik kolléga sincs itt. Nikael Zakellosznak adom meg a szót. Elnézést, mielőtt elkezdené a mondani valóját, azt tudnám mondani a koordinátoroknak, hogy a koordinátorok ülését talán egy kicsit korábban is eh, el tudjuk kezdeni a tervezethez képest. Öné a szó. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos jelentés és arra kell gondolnunk, hogy az alapok által rendelkezésre bocsájtott eszközöknek a fenntarthatósága célja és a kohézió megerősítése és a polgárok számára jobb életminőség fenntartása. Ez azt jelenti, hogy a különféle eszközöket optimális módon kell használni azért, hogy az optimális meg, ö, eredményst érjük el. A legjobb együttműködés érdekében tudjuk akkor a jó eredményeket megvalósítani, és itt előtérbe kell helyezni a helyi közösségeket. Azok a közösségek, akik valóban hozzátartoznak ezekhez a fejlesztési modellekhez, akik értik, hogy miről van szó, és meg tudják valósítani ezeket a célokat helyi és regionális szinten. Még egy fontos dologra szeretnék kitérni. Itt alapjában véve arról van szó, hogy a, hogy a közösségi prioritásokat a különféle alapokból történő finanszírozással kombináljuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a megfelelően osszuk szét ezeket a pénzeszközöket, és megakadályuk azt, hogy a ne a legoptimálisabb megoldás jöhessen létre. Éppen ezért szükség van tematikus prioritások meghatósítására. Az eszközöket kiegészítőleg kell alkalmazni annak érdekében, hogy meg, megvalósítsuk azt, amit itt a parlamentben eldöntöttünk, a teljesítményt. Végül is a bürokrácia leépítésére a szabályokat egyszerűbben és közérthetőbben kell megfogalmazni és tartani azért, hogy jobb jobban alkalmazhatóak legyenek a helyi és a regionális szinteken. És nagyon fontos, hogy reális eh, eredmények szülessenek, amelyek megfelelnek a céloknak, az, az eszközök által meghatározott céloknak. Tehát itt vannak ezek az eszközök, eh, amelyek sok esetben eléggé korlátozottak, éppen ezért alternatív finanszírozási forrásokra is vissza kell térnünk, illetve a magántőkét is adott esetben be kell vonva, és ilyen módon további prioritásokat határozhatunk meg, a legkülönfélebb alapokat lehet bevonni, és ilyen módon biztosítható az, hogy több eszköz álljon rendelkezésre a, a hagyományos eszközökön túlmutató módon is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy Krisztián Fanfeld itt van-e az Európai Bizottság képviseletében? Igen, köszönöm, elnök asszony és szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak a véleményért és annak a szellemiségért, amivel teljesen egyetértünk. Erősíteni kell a területi dimenziót, és erősíteni kell az alapok integritását. Ez a javaslatunk szellemiségének a lényege és a partnerségi megállapodások segítségével, illetve az etikai kódex segítségével. Üdvözlöm a gyakorlati példákat is a jelentésben, de e, Szeretnék e, eloszlatni néhány félreértést az eszközökkel kapcsolatban. A e, közös cselekvési tervet instrumenténként ülteti fel, pedig nem az. Ez tulajdonképpen egy teljesítő mechanizmus. Ennek a lényege az eredményeket hozó finanszírozás. Ki lehet számítani nagyjából az eléreni kivált eredmény költségeit. Ez persze infrastruktúrális beruházások esetében nehéz, és ez inkább a CEF típusú beruházásokra alkalmas van különbség a közösségek által vezetett területi beruházások között is, illetve hát vannak helyi vagy régi alatti szinten végzett beruházások, de lehetnek régiókon átnyúló, sőt akár makro régiókra kiterjedő beruházások. Ezeket egymással kombinálva is lehet használni, de nem kell egymással kombinálva használni. Ezután üdvözlök még néhány gyakorlati példát, és én is úgy gondolom, hogy tényleg talán több iránymutatásra lesz szükség, dolgozunk is ezeken, hogy leírjuk, hogyan működnének ezek az eszközök, és a helyi fejleményekre odafigyelve, dolgozunk a főigazgatóságon egy közös iránymutatásokat tartalmazó dokumentumon. A gyakorlati példák azt is jól mutatják, hogy nem csak az instrumentum az, ami számít, hanem a regionális, vagy helyi, vagy nemzeti szinten megvalósuló megteljesítés, vagy megvalósítás az eszköz alkalmazása. És ezt jól mutatják a jelentésben felsorolt példák. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Derek? kívánok talán összefoglalni a vitát. Igen, mindenek előtt köszönöm azoknak a kollégáknak, akik hozzászóltak a megjegyzéseket, különösen itt az előttem ülő kollégának teljesen igaza volt, amikor elmondta, hogy minél több pénzt, eh, alapból származó támogatást tudunk összevonni, annak eh, valószínűleg annál nagyobb hatása lesz. Ezt én is eh, támogatom, és valóban a jelentés célja az, hogy meghatározzuk, hogyan lehet ezt megvalósítani. Néhány szót az integrált területi beruházásokról hogy vajon ezek benne legyenek-e a jelentésbe, vagy sem. Ez szerintem egy elég fontos, nem túl nagy kérdés, de azért beszélhetünk e- erről. Az elképzelés az, hogy az ERFA és az ESA alapból vagy a kohéziós alapból folyosított támogatásokat lehessen egymással kombinálva használni. Persze a 2020-as stratégia is felmerült, de nem az én jelentésembe tartozik ez. Itt csak hogy ha kutatás és fejlesztés vagy kapacitás építés célra akarunk alapokat előteremteni, akkor az egyik alapot használhatjuk erre, a másikat pedig az infrastruktúrális projektekre. Tehát itt nem csak a, arról a néhány alapról van szó, amiről ma itt beszélünk, hanem sokat többről pontosítanunk kell is még néhány dolgot, és a jelentésben is világossá tettem, hogy nem mindenki számára teljesen világos, hogy mit tartalmaz ez a mechanizmus. Úgyhogy a bizottsággal még tovább folytatjuk az egyeztetéseket, és köszönöm a most elhangzott megjegyzéseket. A jelentésben én arra szerettem volna koncentrálni, hogy egyrészt minden egyszer világosabb legyen, másrészt az egyszerűsítés a fontos célkitűzés. A helyi, regionális, nemzeti önkormányzatok kellene, hogy minél egyszerűbben hozzájussanak a fél pénzekhez, az integrált megközelítés alapján, hogy minél több alapból egyszerre férjesenek hozzá a támogatáshoz. Még kollégákkal majd tovább folytatjuk az egyeztetéseket, és az Európai Bizottsággal is mielőtt elkészül a következő jelentés. Elnök, köszönöm. Ha megengedik, vagy magamnak megengedek én is egy rövid megjegyzést. Ez a jelentés párhuzamosan készül a tárgyalásokkal, amelyek már elkezdődtek, és már szavazunk is a regiben a tárgyalások eredményéről. Később is jön még egy nagyon fontos szakasz, az implementálása végrehajtás, és most nem beszélt sokat eh, erről a szabályozó környezet szempontjából, hanem eh, elhangzott, hogy az iránymutatás eh, sok eset, esetleg mennyire fontosak lehetnek, er-, erről majd később még fogunk beszélni. De már befejezzük a vitát, a módosítók benyújtásának határidő: szeptember 24, ami az déli 12 óra tehát egy hetük van a kollégáknak. Ezzel lezárom a mai ülést, kedves kollégák. Holnap sokat szavazunk, kérem hozzák magukkal a szavazókártyát. Most pedig a koordinátorokat tájékoztatom arról, hogy Jomásik úr 6 eh, előtt 10 perccel érkezik meg, tehát ekkor fogjuk kezdeni 6 előtt 10 perccel, azaz 7 perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm.